Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy örömömre szólál, szolgál az, hogy itt mm, köszönthetem önöket. A mai napon Gressle asszonyt helyettesítem, és hát lehet, hogy kisebb hibákat is elkövetek majd az elnöklés során, de mindent megteszek azért, hogy ez ne legyen, ne történjen majd meg. Tolmácsolásunk is van, gyakorlatilag az összes releváns munkanyelvünkre, és szeretném felhívni a kollégák és a számvevőszéki kollégák figyelmét arra, hogy politikailag nem korrekt nyilatkozatokat ne tegyenek, mert a weben is közvetítjük a mai ülésünket. Remélem, hogy senki sem tiltakozik a napi rend elfogadása ellen. Úgy látom, nincs ilyen. Akkor most arról is tájékoztatni szeretnék, hogy a mai napunk első napi rendi pontjához nincs itt a jelentéstevőnk, Kón úr, aki sajnos a brüsszeli metróban vagy valamelyik alagútba benn ragadt, de bármelyik percben itt lehet. Ettől még elkezdhetjük a munkát, és ezért meg is adnám a szót Russo úrnak, Eredetileg azt szerettem volna kérni, hogy egy olyan 5-7 percben mondja el a mondani valóját, vagy maximum 8, de hogyha Kón úrat meglátják, akkor tudják, hogy vége az idejének. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, kedves uh, szakbizottsági uh, parlamenti képviselők, én az Európai Uniót képviselem külpolitikai ügyekben. A mai napon kifejezetten a költségvetésünk felhasználásáról fogok beszélni a külügyi szolgálatnál. A 2017-es jelentésünk pozitív, és a közigazgatási költségeinkkel nincsenek problémák, 0,5%-os a hiba határ. Ez az értékelés 55 olyan tranzakcióra vonatkozott, amelyből több mint 40 az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkozik. Ezekből az egyiket leteszteltük, és ezt egy mennyiségileg nem kimutatható hiba jellemezte. egy szerződéses felünkkel való szerződés kapcsán. Ezen kívül azonban nincsen más negatívum, amit megállapíthatunk a külügyi szolgálat költségvetésével kapcsolatban. Nyoman követ, követtük a 2014-ben megfogalmazott ajánlások megvalósítását, és ez főként a családi támogatásokra vonatkozott, és ez a legtöbb szempontból megvalósult. Ebben az évben nincsen az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkozó külön ajánlás. Kedves elnök úr és kedves jelentéstevők, tisztelt Mogherini asszony, természetesen itt az önök rendelkezésére állok bármilyen további kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm. Most pedig szeretném megadni a szót főképviselőnknek. És még az előtt szeretném önt biztosítani arról, hogy egy másik kontinensről érkezett ön, és ezt nagyon nagyra tartjuk. Az önök fiatal és nagyon pesgő intézményének működését fogja most bemutatni. Köszönöm szépen, hogy mindenki itt van. Megpróbálom a számomra kijelölt időt a lehető legjobban kihasználni, és kihasználni azt is, hogy Kón úr még nincs itt, és ezzel egy kicsit talán hosszabban tudok beszélni. Nem csak a költségvetésről, annak a kezeléséről, hanem más témakról is. Helga Schmidt és Márkodi Vita is eljöttek velem. Hogyha kérdések lesznek, a technikai jellegű kérdések, akkor majd ők is erre választ tudnak majd adni. Szerintem ez mindig egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen perspektívákat is kell elképzelnünk a szolgálatunk működésével kapcsolatban. Szeretném megköszönni az itt lévőknek, hogy eljöttek azoknak a parlamenti képviselőknek is, akik ma nem tudnak itt lenni velünk, de akik írásban elküldték a megjegyzéseiket. Nagyon jó volt az együttműködés az elmúlt évben is, és így hatékonyabb, egy, erősebb és költséghatékonyabb működést tudtunk lehetővé tenni. Ez az utolsó a mentesítési eljárásunk, az új parlament és az új külügyi szolgálati vezető megjelenése előtt. Én azt hiszem, hogy az Európai Parlam, illetve az Európai Unió elmúlt, az elmúlt négy évben egyre erőteljesebb külpolitikát tudott folytatni, Noha, nagyon nehéz a nemzetközi, szerv, nemzetközi környezet Brüsszelben és máshol is, rendkívül kiterjedt hálózatban dolgozunk diplomáciai értelemben. Szeretném megköszönni a kollégák munkáját és a kiváló intézményközi együttműködést is, mert a parlament és az összes szakbizottság nagyon relevánsan részt vett ebben a munkában akár csak a szervezésben, vagy a parlamenti diplomáciában, vagy a politikáink szempontjából is. Tehát ez az utolsó a mentesítési eljárásunk, ezt még egyszer hangsúlyoznám. Hogyha sikerült javítanunk a helyzetünkön, ahogyan Russo úr is erre utalt már, akkor hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon jó, és köszönhető ez többek között a hatékony intézményközi együttműködésnek is. A világbeli partnereink, de az állampolgáraink is azt kérik, hogy minden, hogy nagyobb, erőteljesebb legyen a fellépésünk ebben az egyébként egyre bonyolódó külpolitikai világhelyzetben. Nem szabad, hogy a konfliktusok és a versengés tegye ki a politikánk lényegét, inkább egy multilaterális megközelítést és a partneri viszony kiépítését gondoljuk mi fontosnak. Én azt szeretném, hogyha nem egy ilyen én nyerek, te vesztesz, vagy fordítva megközelítést alkalmazunk. Ezt mi európaiak tudjuk is, hiszen száz éve volt a vége az első világháborúnak, és hát ebből azt hiszem azért mi mégiscsak tanultunk, ezért is mi mediációt és békeépítő folyamatokat szeretnénk megvalósítani a világban. Tudjuk, hogy ha a szomszédaink gyengék, akkor mi is gyengébbek leszünk, és ha ők erősebbek, akkor mi is azok leszünk, és nem fordítva van ez így. A globális együttműködés, a partnerség nagyon fontos a klímaváltozás és más nagy kihívások szempontjából is. Partnereink hiteles partnereket keresnek a világban, ilyennek látják az Európai Uniót is. Tudom, hogy mi belülről nem mindig látjuk erőteljesnek Európát, vagy nem látjuk egy hatalomnak, világhatalomnak, de bizony kívülről bennünkre, benn, ránk így tekintenek. A klímaváltozás elleni harc, vagy a fenntartható fejlesztési munkánk a partnereink szemében egyértelműen megmutatják azt, hogy mi hosszú távú, fenntartható munkahelyteremtő politikát szeretnénk megvalósítani, és ezért a biztonságban politikában is partnereink szeretnének velünk együttműködni. Látják ugyanis azt, hogy a mi biztonsági megközelítésünk az ha nagyon hatékony, a hard power-t általában megpróbáljuk elkerülni, nem mondom, hogy teljesen kizárjuk, de azért ezt megpróbáljuk minimálisra csökkenteni. Nagyon szeretnénk a mediációt, a egész gazdasági szektort és a biztonsági szektort megreformálni, és továbbra is úgy gondolják a világban rólunk, hogy nagyon jó béke megállapodásokat tudunk tető alá hozni. Mi mindig beszélünk azokkal, minden partnerrel egy-egy konfliktusban, azokkal is, akikkel nehezebb zöldágra vergődni. Én azt gondolom, hogy ma a világ megváltozott, az Európai Unió külpolitikája is megváltozott az elmúlt négy év során, ez egyébként köszönhető az önök munkájának is. Két dolgot említenék még, amiért külön hálás vagyok. Az elmúlt hónapban önök nagyon nagy többséggel támogatták azt, hogy a palesztin menekültek az UNVA számára egy nagyobb támogatást nyújtsunk az ensz belül. Ez nem csak az ENSZ rendszerének megtámogatását jelenti, egy inséges időszakban, hanem azt is megmutatja, hogy ez nem csak egy ilyen szeretett szolgálati megközelítés, hanem stratégiai érdekünk, legjobban felfogott érdekünk is az, hogy Gázában, Leban, Libanonban vagy Jordániában, a táborokban a palesztin gyermekek számára iskolákat építsünk, az a destabilizáció és a jövőbeli radikalizáció elleni harc fontos építőköve. Egy másik téma, ami szintén nem olyan régen történt, a stratégiai kommunikáció területére gondolok sikerült megnövelnünk a dezinformáció és ellen tevékenységünket, illetve sikerült a kommunikációs csapatunkat is megerősíteni ennek köszönhetően a delegációkon, épp úgy, mint itt Brüsszelben. Három task force-ot is létrehoztunk, amelyek nem csak a dezinformációval foglalkoznak, hanem azt is mutatják, hogy a keleti partnerség országaiban milyen munkát végeztünk. Ez a stratégiai kommunikációs munkánk egyik fókuszterülete, de most Észak-Afrikában a kelet közel-keleten és a Balkán területén is nagyon aktívak vagyunk. Fontos számunkra az új kulturális örökség útvonal létrehozása a Balkán félszigeten. Ezek nagyon fontos előrelépések, amelyeknek a megvalósításában az önök segítségét szeretném megköszönni. És egyébként szeretném tolmácsolni partnereink köszönetnyilvánítását is ezekkel a fajta együttműködésekkel kapcsolatban. Mindez bizonyítja, hogy milyen jó együttműködés folytattunk, és ezért én ezt a mentesítési eljárást sohasem egy konfrontációs eljárásnak gondoltam, inkább egy lehetőségnek számomra, hogy tovább tudjuk javítani az együttműködést, és azt, hogy hogyan használjuk fel a költségvetésünket, ebben együtt kell lépnünk, és szeretném megköszönni önöknek és a csapatomnak is azt, hogy együtt tudtunk működni, meg tudtuk hallgatni egymást, és még egyszer szeretném kihasználni ezt az utolsó lehetőséget arra, hogy a jövőre nézve is tovább javítsuk a munkánkat mert hát egy kis büdzsével dolgozunk, ezt a lehető leghatékonyabban kell felhasználni. 900 millió euróról van szó, ez nem olyan túl sok, hogyha azt nézzük, hogy milyen óriási munkánk van ebben benne, 7000 személy dolgozik, 140 delegáción, még a legnehezebb helyszíneken is, úgyhogy a lehető leghatékonyabbnak kell lennünk. Nem tudjuk csökkenteni a munka lényegét, és nem tudjuk növelni a büdzsét sem, úgyhogy a lehető legtöbbet kell kihozni ezekből a meglévő lehetőségekből. Szeretném megköszönni Pietro Russzónak a munkáját és a pozitív jelentést ebben az évben, illetve a jelentéstevőnek is a munkáját, Kón úrra gondolok. Azt hiszem, hogy már is sikerült az együttműködést javítanunk, mindig egy jobb és jobban működő külügyi szolgálatot szeretnénk létrehozni, nem csak azzal kapcsolatban, hogy mit teszünk a világban, hanem hogy ez egy jó munkahely legyen az ott dolgozók számára is. Szerintem egy hatékonyabb és igazságosabb rendszerben érzi magát mindenki jobban, és ezért szeretnénk megfelelőképpen javadalmazni a gyakornokainkat is a delegációkon, erre 1,2 millió eurót szántunk 2018-ra nézve, úgyhogy a programot most újra struktúráltuk, lehetőséget biztosítva a fiatalok számára, és most van egy különleges gyakornoki programunk az egyetemről kikerülő fiatalok számára. Van, ahol nem olyan gyorsan változnak a dolgok, ahogy szeretnénk, ilyen például a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség, de azért mégiscsak sikerült itt is előrelépnünk, és hát remélem, hogy a következő években tovább tudjuk folytatni a közös munkát. És hát itt a hölgyekre is gondolok, akik a szolgálatunkban ezért felelősek. Nagyjából 50%-át teszik ki a nők a munkaerőnknek, ugyanakkor a menedzsment posztokon még mindig kevesebb a nő, mint a férfi. Tavaly ezzel kapcsolatban történtek előrelépések, több nőt jelöltünk ki az új posztokra, mint férfit, de még így sem érjük el az 50%-ot. Folytatjuk a munkát a Task Force ajánlásainak alapján. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatban egy kollégát kijelöltünk arra, hogy ez, ezeket a kérdéseket kezelje. Itt nem csak igazságosságról van szó, az esélyegyenlőségen keresztül lehet javítani a munkánk minőségét is. Mi úgy gondoljuk, hogy ha lebontjuk az akadályokat, akkor a kvalifikált férfiak és nők a lehető legjobban fogják tudni végrehajtani a munkájukat. Egyébként hasonló munka történt a különböző korcsoportok közötti rendezés területén is. Szeretnénk elérni azt, hogy lehet, hogy itt most nem lesz túl kor- politikailag korrekt, amit mondok, de úgy látom, itt van Kón is, sikerült kijönni az alagútból, Értem egyébként a helyzetet, én Rómából érkezem, úgyhogy tudom, hogy milyen az, amikor a dugóba ragad valaki. Tehát számunkra a diverzitás is fontos érték a munkatársainkkal kapcsolatban, és itt nem csak a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre gondolok, hanem politikailag lehet, hogy nem szuper de nem szeretnénk azt, hogy 60 éves férfiak hada vezesse a szolgálatunkat. Szeretnénk a fiatalabbak számára is lehetőségeket biztosítani. Szeretnénk a munka körülményeinket megváltoztatni minőségi szempontból. Egy zaklatás ellenes csomagot is megvalósítottunk, és így különböző oktatások, programok, képzések révén szeretnénk elkerülni a zaklatást az intézményünknél tavaly. Megnövekedett a kihelyezett nemzeti szakértők száma a szolgálatunknál. Ezt egyébként az is indokolja, hogy megváltozott a helyzet, hiszen nagyon sok a katona, több mint 90 szeméről van szó, vagy pedig a válságkezelési struktúráinkban is 106-an dolgoznak nemzeti szakértők. A biztonságpolitikai kérdéseket jelenleg ő nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani. Ez egy fontos területe a portfóliónknak, és nagyon fontos az, hogy ezen a területen is szakértők dolgozzanak. Ezért küldtek ki tagállamok munkatársakat. A biztonsági és védelmi politikával kapcsolatos feladatok, tehát nagyon specifikusak. Egyébként ezzel kapcsolatban az Európai Parlament is sok kéréssel ért, élt a mi irányunkba a stratégiai kommunikáció területén is egyébként ugyanez a jellemző, és ott is sok a külső szakértőnk, vagy hát nemzeti szakértőnk. Jelenleg megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy hogyan lehetne csökkenteni az ő számukat. Nézzük most a közbeszerzést. Tavaly megkezdtük a reformját ennek a tervnek, most főként a nagy és közepes értékű szerződésekre gondolok, de idén már a kis értékű szerződésekre is kiterjed mindez. Szeretnénk a hatékonyságot javítani, akár kis, akár nagyobb összegek elköltésével kapcsolatban. Tavaly beépítettünk egy éves felülvizsgálati mechanizmust, ezt főként a meglévő források újraosztására használjuk, illetve a további források igényfelmérését is így végezzük el. Ez persze nem jelent új költségvetési sort, és állandóan alkalmazkodnunk kell egy változó a helyzethez. Két területem egyetértettünk abban, hogy több humán erőforrásra van szükségünk, és tavaly erről önökkel is megállapodtunk. Az egyik a biztonság, a másik az infrastruktúrális területek. Az önök támogatásának köszönhetően itt Brüsszelben meg tudtuk erősíteni ezeket a posztokat. Akkor a helyszíni biztonság, regionális biztonsági tisztjeink száma megduplázódott 34 személyről 2016-ban 60-an lettek jelenleg. Ehhez persze nagyon fontos a rádiókommunikációs eszközök, illetve a biztonságos gépjárművek beszerzése. A nagyon kockázatos területekre a hivatalos missziók megerősítésén is dolgoztunk, és ebben is önök támogattak bennünket. Természetesen ezen a területen még további beruházásokra van szükség. Nagyon sok európai parlamenti képviselő is személyesen megtapasztalhatta missziói során azt, hogy hogyan működik a szolgálatunk. Mint tudjuk, azért a helyzet biztonságpolitikai szempontból nem mondható javuló, tehát nem mutat javuló tendenciát, hogyha az Európai Unió nem növeli a biztonsági erőfeszítéseit, akkor ez még nehezebb helyzetet idézne elő. És most nézzük az infrastruktúrákat, illetve az épületeket, ebben a parlament is segített bennünket, és 2017 alatt egy érezhető előrelépésről számolhatunk be. 2018-ban is folytatódott a munka, egyre több a biztonsági és ingatlanpolitikai szakemberünk ők külső szerződésekkel kaptak munkát nálunk. Az információs rendszerünk, illetve az ingatlan politikai rendszerünk megerősítése is nagyon fontos feladat a delegációk szempontjából is. A csendes óceáni térségben bezártunk néhány delegációt, például a Salamon-szigeteken. A globális helyzetünk ugyanakkor más területeken megerősítést igényel, például Mongóliában delegációt nyitottunk, és Kuwaitban, Panamában és Türkmenisztánban is tervezzük új delegációk létrehozását, megnyitását. Erre egyébként szükség is van a nemzetközi környezet szempontjából is. A következő évtől kezdve diplomáciai szempontból is jelen kell lennünk az Egyesült Királyságban. A londoni delegáció fogja az ír skót, velszi és észak-ír kérdésekkel foglalkozni, illetve az iraki delegációnkat is meg kell erősítenünk, ezt a brit helyi nagykövetség is kérte tőlünk. Az Európai Külügyi Szolgálat a bizottsággal azonos politikát folytat, vagyis ez azt jelenti, hogy a külügyi szolgálatban dolgozó brit kollégák folytathatják a munkájukat, ugyanakkor a delegációkban már nem dolgozhatnak, mert a Bécsi Egyezménynek megfelelően a diplomáciai testület tagjai a tagállamokból kell kikerüljenek. Egy külön ö, osztályt fogunk létrehozni az Egyesült Királysággal való kapcsolatainkra. Erre is új ö, költségvetési sorra lesz szükség. 6,8 millióba fog kerülni a londoni delegáció a megnyitása. Ami a következő költségvetést illeti, a jövőre szeretnék itt most ö, ö, oda figyelni. Tudom, hogy itt most a múltról beszélünk, de mégiscsak fontos számunkra egy perspektíva, egy kitekintés is a következő 7 évre nézve. Tehát 30%-os költségvetési növekedést szeretnénk elérni. Jelenleg ugyanis már olyan politikai területekkel is foglalkozunk, amelyekkel soha nem foglalkoztunk korábban. Ilyen például a migráció, vagy pedig az európai védelmi és biztonsági politika, amely szintén korábban még csak a radarunkon sem szerepelt. Jelenleg viszont ez nagyon is releváns részét képezi a mindennapi munkáinknak. Erre nagyon sok evidens példát említhetnénk, akár a gazdasági diplomáciára gondolok, a szabadkereskedelmi megállapodások megkötése, illetve a kulturális diplomácia, amelyet csak most kezdtünk, ez még nagyon gyerekcipőben jár, de folytatjuk a munkát ezen a területen is. Az európai embereknek arra van szüksége, hogy az európai értékeket a világban képviseljük, és az ő érdekeiket képviseljük, és azt hiszem, hogy olyan hozzáadott értéket képviselünk mi, amely a még a legnagyobb tagállamokhoz eh, képest is eh, megmutatkozik. Nagy multinacionális cégekkel, vagy eh, más virághatalmakkal szemben, amilyen Kína például, egyesített erőkre van szükség. Így kell az európai emberek érdekeit és értékeit közvetíteni a világba. Azt hiszem, hogy elég hosszasan mutattam be a helyzetet, nem csak eljárásjogi szempontból. Számomra ez egy politikai orientációs gyakorlatnak is felfogható, és természetesen beszélhetünk arról is, hogy mi az, amit még tovább javíthatunk, és most várom az önök javaslatait, gondolatait. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Nagyon hatékonyan használta föl képviselő asszony az időt példaértékű. Nos, a parlamenti szabályok szerint most az előadónk kap szót, akit üdvözlök, nehéz, bonyolult útja után körünkben. Köszönöm, elnök úr! Elnézést, hogy elkéstem. Kínos számomra, hogy mindenki rám vár, de hát nem tehettem róla. Németül folytatnám. Köszönöm a főképviselő asszonynak, hogy eljött hozzánk, és hogy Schmidt főtitkár asszony is megtisztelt minket, és hajlandóak lesznek válaszolni. Tudom, hogy sok kérdésünket már megválaszolták. Elnézést, ha néhány átfedés lesz, mert nem hallottam az ülés elejét. Azért vagyunk ma ilyen kevesen, mert két frakciónak saját rendezvénye van. Nem a téma iránti érdeklődés hiánya és az ön tevékenysége iránti érdeklődés hiánya ez, hanem konkrétan rendezvényük van. Egy olyan világban, ahol egyre több a feszültség és a kihívás, a külügyi szolgálat óriási kihívások előtt áll. az USA-ban, és persze más helyütt is a világban meggyengült a nemzetköziségbe vetett hit, és a multilaterális világrend, de egyre többen elégedetlenek. Jó lenne, hogyha Európa azonban kitértene, kitartana ezen a pályán, és ehhez a külügyi szolgálat, és különösképpen Mogherini asszony megfelelő fellépése elengedhetetlen. 2017-ben történt néhány dolog, amelyre utalni szeretnék, mert ezek jó fejlemények. Például Németországban felgyorsultak a közbeszerzési eljárások, a számvevőszék pozitív jelentést fogalmazott meg, és a közigazgatás képzése is jelentős eredményeket hozott. A regionális kiírások is hatékonyak, hatékonyak voltak. Az épületpolitikával kapcsolatos költségeket sikerült csökkenteni, és az európai regionális központok központi támogatása és megerősödött harmóniába került egymással. Ez jó irány, és a Költségvetés Ellenőrző Bizottság ezzel egyetért. A jövőben is szorosan fogjuk követni a fejleményeket. Most főleg a kísérleti projektek foglalkoztattak minket, hogy ezeknek a finanszírozása milyen problémákat vet föl, illetve az, hogy az EU delegációk épületállományának épületállományán szempontjából nem lenne érdemes megfontolni a vásárlást a bérlés helyett több helyütt. Sokkal átláthatóbb egyébként az Európai Külügyi Szolgálat, mint sok nemzeti külügyminisztérium, és a honlapja is sokkal több dologról tájékoztat, és az is örvendetes, hogy nő a gyakorlaton résztvevő fiatal szakemberek száma a külügyi szolgálatnál. Ami a biztonság politikát illeti, miközben sok gócpont van ma is a világban, fontos, hogy a munkatársak személyes biztonságát is sikerüljen garantálni minden misszió során, és különösen oda kell figyelni a kiberbiztonságra a külügyi szolgálatnál, ahol e, a hiányoznak a költségvetési eszközök, és e, itt tulajdonképpen több pénzt is el tudnánk fogadni, mert a kiberbiztonságot külön fontosság, különös fontosságúnak látjuk. 2013 és 2017 között 80 álláshelyel csökkent a külügyi szolgálat mérete. Ön is említette, hogy ez az úgynevezett személyügyi kihívás továbbra is sok fejtörést okoz. A érdekes lenne megvizsgálni, hogy az időre szóló és korlátlan időre szóló megbízások aránya optimális-e. A külügyi szolgálatnál a 50-es kérdés utalt erre, a megbetegedések aránya magasabb, mint más európai szolgálatoknál. Érdekelne, hogy hogy látja ez a több stressztől van talán? Azt olvassuk a jelentésben, hogy csak kilenc külügyi szolgálati poszton történt szakmai ellenőrzés, nem kellene ezt kibővíteni. További gond fiatal apaként is mondom ezt, hogy a külügyi szolgálatnál dolgozók nemi aránya összetétele ugyan több szempontból kérdéses, és főleg a nőknél jelent problémát, de azért talán gondolni kellene a fiatal családos apák helyzetére is, hiszen az ő életüket is nagyon megbonyolítja, hogyha külügynél dolgoznak. Ami a zaklatást illeti, a 37-es pontot, az önök jelentésében 171 esetről tudnak. Jó, hogy ezekről tudnak. Jó, hogy ezekkel foglalkoznak, és próbálják a probléma strukturális megoldását megtalálni, de azért ez egy magas szám milyen következtetéseket vannak le ebből a statisztikából. És ugye főleg a bizalmas tanácsadói munkatársa körében jelentkezik a probléma. És a delegációknál, tehát van benne valamilyen rendszerszerűség, hogyan lehet ezt kezelni. Ami a Brexitet illeti, ön is említette a problémát, de én egy kicsit másképp fognám meg a gondot. A londoni képviselet kérdését. Nem értettem teljesen, hogy a brit nemzetiségű EU-s tisztviselők státusza hogy alakul majd, illetve hogy hogyan lehet szinkronizálni, indokolni azt, hogy pont most a londoni képviselet bővül. A Skócia kérdés külön kényes kérdés. Tudjuk, hogy Skócia már többször Európa barátnak bizonyult, 60-70 százalékos támogatottsága az Európai Uniónak Skóciában, és Edinburghban van London után a legtöbb diplomata. Skóciában mintegy 250 ezer EU állampolgár ér, sok olasz például köztük. Fontolgatják-e, hogy az EU-nak a skót képviseletét, jelenlétét növelik vagy csökkentik. A világrend dinamikusan változik. Köszönöm, hogy a hatalmas kihívásoknak hitezik magukat, és igyekeznek megfelelni nekük. Alapvetően Gratulálok a tevékenységhez, a jelentéshez, és köszönöm azt is, hogy meghallgattak a kérdések és bizonytalanságok vonatkozásában. Thank you, Mr. Rapporteur. Köszönöm szépen az előadó úrnak. Mielőtt megadom a lehetőséget a képviselőknek, hogy még tegyenek fel kérdéseket, szeretnék én is három észrevételt tenni. Először is ügyrendi kérdés. Talán először meghallgathatjuk Mogherini asszony válaszait, az előadó kérdéseire adott válaszokat. Ez szerintem hasznos lenne. De elnök, ez egy nagyon helyes észrevétel volt. Jó, akkor így járjunk el. Köszönöm. Mindenek előtt köszönöm a munkáját, az együttműködést, eh, ami csapatunkkal. Azt hiszem, hogy 94 kérdésre adtunk választ, és ez segített abban, hogy tisztában lássunk bizonyos kérdéseket. A szolgálat természetesen továbbra is rendelkezésükre áll, a parlament rendelkezésére áll, hogyha bármilyen további kérdéseket kellene tisztázni. Köszönöm, hogy beszélt a pozitív fejleményekről. Valóban nagyon sokat dolgoztunk, dolgoztak a munkatársak, az ajánlások a tavalyi években, előző években megkapott ajánlások végrehajtásán. A változások nem egyik napról a másikra történnek, de azért másfél év alatt megfelelően tudtuk végrehajtani az ajánlásokat, és ennek a, ez a feladat továbbra is előttünk áll, hogy ez a munka folytatódik hiszen láttunk még változtatási szükségleteket a szolgálatnál is, és a delegációknál is. Majd a mondanom végén átadom a szót a kollégáimnak is, Márkónak, hogy egészítsék ki kicsit részletesebben a válaszaimat olyan technikai kérdésekkel kapcsolatban, mint például az informatikára vonatkozó kérdés, ami nagyon fontos és tehát át fogom adni a szót majd a kollégáimnak is. De először szóval én hadd válaszoljak néhány felvetésre. Először is átláthatóság. Ez nagyon fontos, és nagyon örültem, többi biztoshoz értve a lelnőkhöz hasonlóan, hogy teljes mértékben nyilvánosságra hozom az utazásaink költségeit ez egy dolog. A diplomáciai munka, a külügyi szolgálatnál végzett munka, az olyan, mint bármelyik minisztérium által végzett munka. De a munkánknak van egy olyan része, amiről nem lehet teljesen transzparens módon beszámolni, mert vannak olyan ülések, ahol mi facilitátorként működünk közbe, és ezek bizalmasan kezelendők, nem hozzuk ezeket nyilvánosságra, amikor sor kerül rájuk, esetleg utólag. Tehát teljes transzferencia mellett törünk láncsát, de vannak olyan esetek, amikor bizalmasak az adatok, biztosítanunk kell azt is, hogy a munkatársainkat meg tudjuk védeni, hogyha nagyon érzékeny környezetben végzik a munkájukat. Ezt is tehát figyelembe kell venni, amikor az átláthatóságról beszélünk, de alapvetően, mint mondtam, a munkánk során a maximális átláthatóságra törekszünk. Ami a biztonságot illeti, majd a kiberbiztonság informatika szempontokról a kollégáim fognak beszélni, vagy válaszolni ezekre a felvetésekre. Nagyon sokkal több munkát végzünk helyben, a regionális biztonságot most már több szakértő kezébe adtuk, és az európai intézmények, így a parlament munkatársa is, amikor veszélyes helyekre látogatnak, akkor ennek a szolgálatnak a, ezt a szolgáltat igénybe vehetik. A biztonsági szempontok hangsúlyos szerepet kaptak a, van olyan munkatársaink esetében, akik állandóan veszélyes helyeken tartózkodnak, vagy élnek. Nagyon nagy figyelmet kapott a közelmúltban az, hogy például Kabulban hogyan tudjuk garantálni a biztonságot az ott élő munkatársaink számára. Ez egy nagy kihívásokkal terhelt környezet, és nem tévedek, a kabuli munkatársaink kezelik a legnagyobb fejlesztési borítékot, vagy pénzeket, és biztosítanunk kell, hogy ez a munkakörnyezet megfelelő védelmet kap, a munkatársaink megfelelő védelmet kapnak. Nagyon nagy mértékben megnöveltük a biztonságot, a delegációink, a munkatársaink biztonságát, és hogyha kihívásokról, konkrét kihívásokról van szó, ezekről beszéltem a bevezetőmben is, és plusz erőforrásokra van szükség a biztonság garantálása miatt. Például a, akkor a brit nagykövetséget is igénybe tudjuk venni Kabulban, és hát majd a Brexit után is biztosítani kell a megfelelő forrásokat, ha vagy a Brexit után hogyan lesz, alakul ez az együttműködés a brit nagykövetséggel, úgyhogy ne csökkenjen ebben a bonyolult környezetben a munkatársaink biztonsága, vagy ne romoljon a biztonsága. Gyakran hallok egy panaszt vagy kritikát, mi szerint túl kevés a munkatársunk, és nyilván van kapcsolat e között, és néhány kiszivárogtatott információ között. Az világos, hogy a munka teher ezekben az években hatalmasan mértékben megnőtt a világ helyzete miatt, az Európai Unió, mi a biztonságpolitikája miatt minden szektorra igaz, és több munkatársa lenne szükség. Ezt látom a delegációknál is, a központokban is. Markó fog majd erről még néhány dolgot elmondani de mindig is felmerül olyan kérés, hogy növeljük az emberi erőforrásokat a megnövekedett munkateher miatt. Azt nem javaslom, hogy csökkentsük a munkát, hiszen a munkákat el kell végezni, de több emberre szükség van. Delegációvezetők. Nos, a legfontosabb prioritás számomra az, hogy olyan delegációvezetők legyenek, akik ugye, megfelelő emberek a megfelelő helyen, megfelelő kompetenciával, megfelelő háttérrel, képzettséggel rendelkezzenek tehát az érdemek alapján ez kerüljenek kijelölésre. Ez az első prioritás, megfelelő háttérrel rendelkezzenek állampolgárság, férfi vagy nő, nyelvi készségek, ez több országban nagyon is releváns, hiszen ott egyfajta közvetítőként lépnek fel, ezért fontos, hogy beszéljék, beszélnek adott nyelveken egy kihívás számomra, és hát egyáltalán a szolgálatvezetői számára, hogy mm, hogyan a nemzetiség, az állampolgárságot hogyan vegyük figyelembe, amikor többen pályáznak meg egy állást, különböző országok diplomatái, és hát figyelembe kell vennünk az, az inputokat. Van, amikor akár újra indítjuk a kiválasztási eljárást, hogyha valamilyen nem volt kielégítő információnk a jelölt hátterével kapcsolatban, Időnként vannak olyan delegáció vezetők, akik nem rendelkeznek elég tapasztalattal, hiszen delegáció vezető az nem olyan, mint egy nagykövet. Én, én tudom, lát, ismerem a különbséget. A vezetőnek ismernie kell az EU-s intézményeket. Itt nyilvánvalóan egy delegáció dolgozik, neki van egy hálózata, ami rendelkezésre áll, és amely vele, nem neki, hanem vele dolgozik dolgozik, hiszen egy, és itt egy rengeteg fontos kiemelnem, hogy egyre több nő van a delegáció vezetők között, tehát tapasztalat kell az EU-s intézmények működésével kapcsolatban is, mert ez megkönnyíti majd az életét, és így hatékonyabban tudják végezni a munkájukat a, ebből a szempontból én mindig biztatom a kollégákat, az európai intézményekben, vagy a tagállamokban dolgozó eh, kollégákat eh, arra, hogy a nemzeti diplomáciai szolgálatok eh, tagjai közül olyan férfiakat és nőket jelöljenek, akiknek val, akik dolgoztak már korábban európai intézményeknél. De hát ezt a ajánlásomat nem, általában nem követik. Ami családi család és a munka egyensúlyát illeti. Nos, elkezdtünk a munkát, dolgozunk ezen. Ez nem csak a nők, hanem a férfiak számára is fontos. Én személyesen hogyha most egy kicsit így szubjektív lehetek, az azonos e- az esélyegyenlőség e, kapcsán az igazából a kulcs az, és ezt nyilván az Európai Parlamentben is a nemzeti partnerek is e, tudják, hogy legyen kötelező a gyermekgondozási idő férfiak és nők számára egyaránt. Nyilván egyetért segítenek abban, hogy igen, mi is biztatjuk a kollégáinkat arra, hogy vállalják fel a családi életen belül is a felelősségüket, a munka iránti felelősségük mellett, és a családi felelősség felvállalását a férfiakra nézve is fontosnak tartjuk, persze úgy, hogy közben a munkájukat tudják azért végezni és lehet, hogy most ez politikai nem korrekt, de reális, amit mondom, én, és én magamból is kiindulatok, mert két gyermekem van. A külpolitikai munka sokszor egy napi 24 órás, heti hétnapos munka, megvannak a különböző eljárások, de ezt össze kell egyeztethet ezt összeegyeztethető kell, hogy legyen a családi élettel, és egyszerűen a normális élettel, még a családon túlmenően is. Ezzel hangsúlyosan foglalkozunk. Létrehoztunk erre a feladatra külön struktúrákat. Ami az zaklatást illeti, valóban voltak esetek, sokkal több esetről számoltak be, mint korábban, az én értékelésem szerint ennek az az oka, hogy most már nagyobb a hajlandóság, és mindenek előtt a tudatosult az emberekben az, hogy a szolgálatunknál van egyfajta mediációs szolgálat, és ennek az igénybevételére bátorítjuk a kollégákat, és én úgy érzem, hogy emiatt nőtt meg az esetek száma, tehát nem több eset történik, hanem csak több kerül napvilágra emiatt. Ami a számokat illeti, ugye megnöveltük a bizalmas kérdésekben igénybevető tanácsadók számát, most tíz ilyen tanácsadó működik, és további bővítést tervezünk. Aktívan dolgozunk a mediációs szolgálat erősítésén és Együtt működünk a vezetőséggel, hiszen van ugye ez a párhuzamos vagy horizontális zaglatás is, amikor azonos szinten levők zaklatnak munkatársat, nem főnökök, dolgozunk azon, hogy a megelőzése kapcsolatban növeljük a tudatosságot, és javítsuk a munkakörnyezetet. Hát nem csak több esetről szóló jelentéseket látjuk, hanem azt is, hogy végülis ha javul a munkakörnyezet, akkor csökkenni fog az ilyen esetek száma. Végül, de nem utolsó sorban, Egyesült Királyság, megpróbálok nagyon világosan fogalmazni, bár hát ez nehéz egy olyan kontextusban, ami semmiképpen nem egyértelmű és világos. Mi is, mit is teszünk mi? Egyrészt előkészítjük azt, hogy megnyílik majd egy EU-s delegáció Londonban, hiszen március vége után már nem lesz meg Londonban a bizottság képviselete, hanem ahogyan más harmadik országokban, Londonban is lesz egy EU-s delegáció amely az egész Egyesült Királyságért felelős, hogy másod is így van. Két-három olyan esetünk van, amikor nem a, fő, a fővároson kívül is van valamilyen képviselet, de ennek nagyon konkrét okai vannak. Tulajdonképpen csak egy vagy két ilyen eset jut eszembe, és ezek nagyon ellentmondásos esetek voltak, ami miatt egy második irodát is kellett nyitnunk hiszen emellett ugye eh, minden eh, tagállamnak van nagykövetsége, van a konzulátusok, eh, különböző hatáskörökkel, ez, ez rendben is van. A londoni iroda megnyitására felkészülünk, és egy munkacsoportot fogunk létrehozni az Egyesült Királytákhoz fűződő kapcsolatok gondozására jövő március után. Emellett van még egy dolog, az Egyesült Királyságbeli munkatársak, akik a külügyi szolgálatnál dolgoznak. Itt ugyanaz az álláspontunk, mint a bizottságnak, pontosan ugyanazt a politikát követjük, azzal a pontosítással, ezt el kell mondanom, hogy a brit, brit állampolgárok nem dolgozhatnak majd a delegációkban, ugyanis a Bécsi Egyezmény értelmében diplomáciai státusz kell, hogy kapcsolódjon a küldő országhoz, és ezért lenne problematikus a britek alkalmazása. Hát ez, de hát ez egy másik kérdés, és itt be is felezem, mert azt hiszem, hogy is túl sokáig beszéltem. Nem, nem volt ez túl hosszú, mondja az elnök. Most a képviselők tehetnek fel kérdéseket. Liberácki úr az első a listámon. Nagyon köszönöm, elnök úr. Lengyelül szeretnék beszélni. Thank you. Tisztelt főképviselő asszony, az a kép, amit itt most felvázolt számunkra, és amit a számvevőszék is felvázolt, egyértelműen pozitív. Ez egy pozitív kép. Ennek én nagyon örülök, és gratulálok önnek ehhez. Nagyon elégedett vagyok azzal a megállapításával, hogy az európaiak, az európai embereknek azt kell érezniük, hogy védik őket, az érdekeiket, megvédi az EU. Egy erős EU az egész világon nagyon fontos partner. Az ön arca, az ön neve megtestesíti ezt az erős EU-t a nemzetközi szintéren, és ennek én rendkívül örülök. Ugyanakkor azonban Mogherini asszony Ugye a migráció kérdésével is kell foglalkoznunk. Ez korábban egy nagyon kényes kérdés volt, de most kicsit lenyugodni látszik a migrációs helyzet, de hogyha egy újabb nagy migrációs hullám érkezik, arra hogyan tudunk majd reagálni. És lenne még egy kérdésem. A politikánk, a diplomácia nagyon sok beruházás is eredményez a származási, a migráció származási országaiból. Ezekben az országban jó lenne, hogyha ott maradnának az állampolgáraik. Ez tényleg így van ez? Tehát ha beruházunk bizonyos országokba, akkor ezzel megakadályozunk azt, hogy onnan elinduljanak az emberek. Azután itt van az iráni megállapodás, a nukleáris megállapodás. És a kérdésem az, hogy ugye a Trump adminisztráció hogyan viselkedik ennek kapcsán, mire, milyen politikát tart kívánatosnak, mit tudunk elérni? A következő kérdés. Biztonságról, kiberbiztonságról is szó esett. Nos, küszöben állnak az európai választások. Én az Európai Parlament alelnökeként biztonsági kérdésekkel foglalkozom. Kérdésem a következő. Lát-e ön lehetőséget arra, hogy a delegációink, az irodáink jelezzék, a kiber támadásokat, szomszédos országokból, bármilyen nagy országból érkező támadásokat. És végül még egy kérdés abban a, annak a régiónak a képviseletében, ahol, ahol én éltem. A delegáció vezetők között hogyan aránylik a régi és az új tagállamok, milyen arányban képviseltetik magukat? mi is a helyzet hiszen van, amikor azt halljuk, hogy többnyire a delegációk vezetők a régi tagállambeliek, ez megalapozott állítása, vagy sem. Azután itt van ugye ez a teljesítményorientáltság. Ezzel kapcsolatban az az érzésem, hogy egyre hatékonyabban tudjuk felhasználni a költségvetési pénzeket. Mindenek előtt igaz ez a külügyi szolgálatra is. Köszönöm szépen. Hogyha erre talán először válaszolna, és majd utána hallgatjuk meg a következő kérdést, vagy Ayala Szender asszonyt hallgassuk meg először. Rendben van, akkor parancsoljon. You can ask now, because the floor is yours. <laughs> Muchas gracias. Köszönöm szépen. Hát először is szeretném megköszönni, gratulálni a főképviselőnek a munkájához. Valóban az Európai Unió az utóbbi négy évben mondjuk azt, hogy most már egyébként nagyjából a vég időszakhoz elérkeztünk, célegyenesbe vagyunk. Nos, hát ebben az időszakban az Európai Unió a külügyek területén sokkal hatékonyabb politikát folytat, mint korábban. A sajtóban is minden nap olvashatunk arról, hogy Európa milyen külügyi főszereplő lett, hiszen óriási globális válsághelyzetekben vezető szerepet tölt be a megbékélés területén, akár a nukleáris kérdéseket is felvetném ebből a szempontból, és hát általában a klímaváltozás elleni harc területén nem beszélve a konkrétabb konfliktusokról, és a világnak azoknak, azokról a szegleteiről, amelyekben láthattuk, hogy Mogherini asszony harcol, személyesen is ott van, és a párbeszéden keresztül tevékenykedik. Nagyon fontos az, hogy a párbeszédet mindenkivel folytassuk le, senki se éljen meg ezt a helyzetet úgy, hogy őt kizárják, kirekeztik, vagy nem veszik figyelembe a véleményét. Szerettem volna néhány kérdésre reflektálni, ami a biztonságot illeti, Líbiában jártam, és valóban ott a biztonság kérdése rendkívül fontos. Nagyon jó az ottani kollégák által nyújtott biztonsági szolgálat. Tökéletes volt, hatékony, és ugyanakkor rendkívül jó a koordináció is. Nagyon sokszor egyébként ez nehéz, mert olyan válsághelyzetekben tevékenykedünk, mint amilyen például Líbia, és mégis az ember tökéletes biztonságban érzi magát. Ami a panamai delegáció megnyitását illeti, ennek nagyon örülök. Ugye Közép-Amerika azt hiszem, hogy eddig azért eléggé hiányos volt az EU térképével kapcsolatban, és hát nem csak a külügyi szempontok fontosak, hanem a költségvetési ellenőrzési eh, szempontok is, és ebből a perspektívából nézve is fontos ez ennek a delegációnak a megnyitása. Aztán itt van a férfiak és nők közötti eh, esélyegyenlőség kérdése. Hát a diplomáciában figyelembe kell venni azt, hogy milyen diplomáciai iskolák vannak Európa szerte. Ugyanakkor jó lenne az is, hogyha lehetne valamit tenni annak érdekében, hogy a generációváltás mellett az európai diplomáciai testületekben ne csak fiatalodás, hanem más szempontok is érvényesüljenek, konkrétan arra gondolok, teljesen evidens, és ön egyébként erre utalt is, hogy a nők szerepét növelni kell a diplomáciában. Nagyon örülök tehát ezeknek a különböző fajta diplomáciai tevékenységeknek is, amelyeket ez, tehát, hogy több fronton is megnyitották ezt a kulturális vagy a gazdasági diplomáciára gondolok. Az Európai Uniót az unión kívül tényleg többre tartják, mint az unión belül. Úgyhogy ezzel kapcsolatban valóban így kell nézni a dolgokat. Itt Európán belül egy kicsit nehezebb az, hogy az állampolgárok is a kommunikáció kapcsán lássák az unió a külpolitikájának alapvető jellegét vagy fontosságát. Tehát ez nem annyira evidens, mint amilyen például a migrációs politikában betöltött szerepünk, vagy a biztonság és védelmi politikában betöltött szerepünk, amire Liberáci úr is utalt. Ami a kommunikációs stratégiánkat illeti, nagyon fontos az, hogy ez valóban kiterjedtebb legyen és hatékonyabb, főként befelé kommunikáljunk jól. Most ugye egy kampány előtt állunk, 2019-re és a jövőre nézve kellene azt megvizsgálnunk, hogy hogy lehet a kapacitásokat jobban kihasználni, és az európai diplomácia hogyan tehető még hatékonyabbá. Költségvetési szempontból, illetve a hatékonyság szempontjából is oda kell figyelni ezekre a kérdésekre. És végül még egy kérdésem lenne, a koordinációval kapcsolatban nagyon sok példát említhetnék, Tunéziára utalnék, vagy más témákra is. Én azt a kérdést akartam feltenni, hogy amikor számunkra kulcsfontosságú országokban, prioritást képező országokban adódnak problémák, akár kereskedelmi szempontból, akár védelmi szempontokból, vagy politikai komplex kérdések miatt fontos, kritikus országokról van szó, és a bizottság más szolgálatai, ugye ez egyébként legitim is, mert mindenki végzi a munkáját. Nos, hát az Európai Parlament is néha beleteszi a mancsát a dolgokba, egy kicsit egymástól elszigetelten dolgozunk, és mintha nem lennénk képesek koordinálni. De engem az érdekelne, hogy 2019-re nézve sikerülhet-e az, hogy az ön ö, égisze alatt ki lehetne dolgozni olyan figyelemfelhívó a ö, mechanizmusokat, amelyek révén az Unió egységesen lépne fel, és nem fragmentálódna az unió tevékenysége, mert nagyon gyakran az emberek már csak az európai történelemből kifolyólag is negatívan tekintenek az európai külpolitikára. Aztán a következő kérdésem az ön személyes döntéseire vonatkozik a jövővel kapcsolatban, és hogy esetleg egy európai diplomáciai iskolát nem kívánnak-e megnyitni. Szerintem ez rendkívül fontos lenne. Köszönjük szépen! És mivel nem látok több jelentkezést, akkor most én is kérdeznék, ha szabad nem közvetlenül öntől, hanem talán Anitától, aki vállalta, hogy a moszkvai lisz megalapodásról tájékoztat minket. Nincs kétségem a felől, hogy a ciprusi jogászokat azonosítottuk, mint tulajdonosi kör, de mégsem tudható egyelőre még, hogy kié is pontosan az épület. Deri Paska úr is ö, megkapta Cipruson a letelepedés jogát, noha EU szankciók sújtják. Szóval jó lenne tudni, hogy ki is itt a tulajdonos, mert a ciprusi jogászok, hát hogy mondjam, hogy fogalmazzak, nem tipikusan a leg <laughs> megbízható vállalkozók, ha szabad így fogalmaznom. Köszönöm, hogy megfogalmazta helyettem, mondja a főképviselő. Holmájer asszony is majd szívesen szólítom ezzel kapcsolatban, de előbb hallgassuk meg a válaszokat. Ezzel kapcsolatban valóban kollega majd részletesebben tud választ adni, mint én, de a problémát ismerem, és fontosnak tartom, hogy a bizalmasság és a biztonság garantált maradjon minden körülmények között. Megpróbálok válaszolni a kérdésekre. Először is kezdjük a delegáció vezetőkkel. Növeljük a női delegáció vezetők arányát, de még, még mindig gond van azzal, hogy nincs elég jelentkező, nincs elég női jelentkező delegáció vezetésre. Nyilván ez egy bizonyos képzettséget, tapasztalatot feltételez, Tavaly az minden munkahelyünkre 17% volt a nők aránya, és idén ez csak továbbra is csak 20. Tehát azért nem akarunk valakit választani egy posztra, mert nő, hanem a megfelelőség számít, de egyszerűen kevesebb a jelentkező és kevesebb a megfelelő nő. Próbáljuk az új és régi tagállamokat is ösztönözni arra, hogy képezzenek, küldjenek jelölteket. Az a benyomásom, hogy a tagállamok azt a kevés női diplomatát, aki van, igyekeznek megtartani maguknak a saját külügyi szolgálataikban. Tehát nem szívesen adják ki őket, ki őket Európának. Persze illetve az is gyakran előfordul, hogy az delegáció vezetés után visszahívják a nemzeti külügyi szolgálathoz az illetőt. Ez is rendjén való, persze legyen mobilitás, csak tipikus a helyzet. Ami a közép-kelet-európai országokat illeti, náluk 17%-os a nők aránya valamennyi közép-kelet-európai munkatárs vonatkozásában. Persze a számok ö, ö, akkor beszédesek, ha meg lebontjuk, hogy a delegáció vezető és egyéb vezetői és beosztati posztokon milyen a nők aránya, az egyes nemzetek aránya. Ezek beszédesebbek adatok, ezek a részletesek. Nemzeti lebontásban azt látjuk, hogy azért az utóbbi évek során nőtt például lengyel vezetőposztot betöltők aránya 2-ről 5-re, románok esetében 1-ről 3-ra, tehát ezek a delegáció vezetők számai, de a delegáció vezető körében továbbra is dominál a nagyországok képviselője, és ez sajnos természetes mert minél nagyobb egy ország, annál nagyobb a külügyi szolgálata, annál több olyan embere van, aki hajlandó vagy képes európai szolgálatot vállalni. A kis országok, Luxemburg, Málta gyakorlatilag nem tartanak fenn diplomataképzést, egy-egy emberünk van tőlük, és a saját diplomáciai szolgálatuk is kicsi, és próbálják megtartani. Egyébként ez még itt is érvényes, hogy minél nagyobb egy európai intézmény, annál több a jelentkező. A nagyobb kezelett európai országok, Lengyelország, Magyarország viszonylag jobban szerepelnek, de a kicsiket hát segíteni kell, ösztönözni kell. Ami a kiberbiztonságot, a külső fenyegetések kezelését illeti, ezek globális policy témák is, de a személyes biztonságot is érintőek. Tavaly elkezdtük felmérni a bizottsággal közösen, a biztonság kérdését. És a belső és külső biztonság összefonódása is tovább vizsgálandó, mert minél hálózatosabb a világ, annál kevésbé elválaszthatók ezek a fenyegetések egymástól. Tegnap volt éppen a azokkal a biztosokkal leülésem, akik külügyi kérdésekért felelősek az egyes posztokon, és rendszeresen leülünk egymással, a biztosok és én, és ilyen üléseinken nem csak külpolitikai kérdésekkel, foglalkozunk, hanem személyügyi kérdésekkel is, és a személyi biztonsággal is. Ansip biztossal és King biztossal tegnap éppen arról egyeztettem, hogy most a választási hagyárat kapcsán hogyan lehet növelni a biztonságot, a kiberbiztonságot. Vannak persze belső mechanizmusok, és a külső munkákban is vannak bevett eljárások a Stratcom révén, de a fenyegetések egyre komplexebbek, a hibrid fenyegetésekről önök többet tudnak, mint én, ugye, hogy a NATO-val való együttműködés milyen ö, felkészülés, kockázati felkészülést igényel, és minél több partner vesz részt a biztonsági problémák megvitatásában, annál ö, érdemibb eredményeket tudunk elérni. Nem EU-s országokkal is együttműködünk, például Norvégiával. A belső és külső fenyegetettség hatékonyabb integrálta belhárításán. És itt nem csak a kiberbiztonságról beszélek, hanem az egyéb ö, fizikai jellegű biztonsági kérdésekről is kicsit kevésbé függ össze a költségvetéssel az egyik migrációra vonatkozó kérdés, de azért válaszolok. Igen, várhatóan lesznek újabb migrációs hullamok, hullámok. Afrikán belül persze sokkal nagyobb a migráció, mint Európa felé, na de ez a belső afrikai migráció néha átcsap, és ennek persze mindig multiplikált hatása van a médiában, óriási a mozgás, és ez nem fog leállni a közeljövőben. A klímaváltozás, a dezertifikáció most már konkrétan biztonsági fenyegetettségé válik sok országban, a szegénységgel egyetemben, és persze a nagyon rossz kormányzás, az emberi jogok teljes hiánya miatt, Tehát, hogy erre hogy készülünk? Nos, az Európai Uniónak van egy külső látható vonulata, és van egy belső vonulata. Új megalapodásokat kötöttünk a visszatérítésről a származási országokkal. 7 vagy 8 ilyen megállapodást kötöttünk az utóbbi évek során de ezeket persze a tagállamoknak kell végrehajtani, a visszatalanszolásokat. Ezeket részben, és itt a költségvetés is bejön, saját költségvetésből, másrészt pedig más intézményekkel és programokkal közösen csináltuk. A UNHCR sikeresen visszavittük Líbiába például, és sikerült az Afrikai Unióval is megegyeznünk arról, hogy a saját tagállamok migráció menedzsmentjes problémáit ők is követik és segítik. Tehát lesz egy Afrikai Uniós összefogás is, és közös visszafogadási politika. Bár ott is ugye a tagállamoknak kell végrehajtani ezt. És ami az önkéntes visszatéréseket illeti, 35 ezer migráns tért vissza önként egy év alatt hazájába. Tavaly mindössze ezer, tehát most meg 35 ezer, tehát jelentősen megnőtt az önként visszatérők aránya. És ez azért vált lehetségesé, mert a háttérben sokat egyeztettünk ezekkel az országokkal a visszafogadás körülményéről. Ezekről a sajtó nem mindig tudósít, de az ensz az Afrikai Unióval komoly tárgyalásaink voltak. És szeretnénk meg többszörözni ezt az önkéntes visszatérési kvótát. Niger például nagyon kooperatív volt, és tényleg a Líbiába visszaküldött nigeri állampolgárságú személyeket ők Líbiától is visszaveszik a gyakorlatban, tehát csinálják. Akár önkéntes vagy kényszer visszatérítésről van szó, és ugyanezt a modellt szeretnénk más országokkal is kiépíteni, de ehhez nagyon sok pénzre van szükség főleg az Afrika Trust Fundon keresztül segítjük Nigert abban, hogy tartani tudja vállalásait. És az Európai Unió is belefizetett ebbe, a tagállamok is fizetnek is bele, de ki, még többet vesznek ki belőle, sajnos. Tehát sajnos nem kizárható egy újabb migrációs hullám, és elég egyszerű az összefüggés, minél kevesebbet tudunk költeni ezekre az intézkedésekre, annál valószínűbb. Iránnal az atom megállapodás kapcsán pedig azt szeretném elmondani, hogy a következő migráns hullám Iránból fog jönni, hogyha nem tudjuk kezelni a problémát. Iránban 80 millióan élnek, közel vannak hozzánk, és ha a gazdasági társadalmi helyzet romlik, akkor jó, nem fog mind a 80 millió elindulni, de náluk is 3 millió afgán menekült van, akiket már évek óta segítenek. Mi abban segítjük iránt, hogy meg tudjon felelni az afgán migráns probléma kezelésének, bármely országunkban 3 millió menekült óriási kihívást jelentene, és ilyen nem nincs olyan jól elevesztve, mint egyes európai országok. Tehát most látjuk ennek a hatását, hogy egyfelől ez a helyzet javult, de ugyanakkor egyre több afgán menekül Iránba pont azért, mert jobbá vált az afgán menekültek ellátása. És várhatóan Iránon keresztül fog sok afgán jönni Európa felé, ha ez az afgán migráció tovább erősödik. És a szír menekültek kérdése is továbbra is égető, mert kifogyott, elfogyott, csökken a szír menekültek támogatására szállható összeg, és ők ugye Törökországban, a szomszédországban vannak többségileg, de ha a romlik a ellátás helyzete, akkor ők is mégiscsak újra megindulnak Európa felé is. Úgyhogy ezeknek tudatában kell lennünk. Az Iránnal kötött atom megállapodás és annak a megtartása persze elsődlegesen nem migrációs vonatkozású, hanem tisztán biztonsági, részben gazdasági kérdés, és az atom fegyverek terjedésének a megelőzése a fő célja, de van ilyen vonatkozása is. Az Európai Unió egészé és a tagállamjaink is elkötelezettek amellett, hogy fenntartsuk az Iránnal megkötött megalapodást más, Euró, más nemzetközi partnerekkel közösen. Néhány kivétellel a többség minket támogat, támogat nem az USA-t, és ö, próbálunk új mechanizmusokat kialakítani arra vonatkozóan, hogy a, az iráni lakosság hogyan ö, jusson hozzá a szankciók felszámolásából keletkező előnyökhöz. Sajnos ez nehezen mozdítható folyamat, de prioritás marad számunkra, mert ha felmondaná bármelyik fél az atom megállapodást, akkor ez egy óriási regionális, sőt Európára is kiterjedő biztonsági fenyegetést jelentene. Tehát a megalapodás fenntartásán, betartásán, alkalmazásán dolgozunk. Eszünk ágában sincs felmondani az, hogyha Irán atomfegyvert fejlesztene, az a legsúlyosabb következményekkel járna a világ szempontjából. Köszönöm szépen. Kívánja Akkor adjuk meg a szót a kollégájának. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. And... Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésére válaszolva, ellenőrizzük eh, a eh, jogosultsági kritériumokat, eh, mikor szerződéseket kötünk, és a KONT szakbizottságban is megvitattuk az általános épületpolitika kérdését. Röviden kitérnék a biztonságra. Ezen próbálunk kijavítani, sokat ruházunk be informatikai rendszerekbe, a külügyi szolgálatnál és a delegációknál, valamint a tagállami nagykövetségeken is. Ez egy olyan projekt, amelyel kapcsolatban azt mondhatom, hogy valamikor jövőre, talán a jövő év második felében eh, fogjuk eh, beüzemelni az új rendszert. Ez egy nagyon fontos, értékes beruházás. Ahogyan a főképviselő asszony is elmondta, eh, szorosan együttműködünk más bizottsági szolgálatokkal, hiszen minden nap történnek támadások, az informatikai részleg munkatársai mellett tavaly sikerült új embereket, munkatársakat is felvennünk, az Európai Parlamenttel is kapcsolatban vagyunk, valamint a tagállamok hírszerző és válságkezelő szervezeteivel is együttműködünk. Minden lehetséges megteszünk annak érdekében, hogy a védelmünket tudjuk erősíteni, növelni. Erről ennyit szeretem volna elmondani. Konur rákérdezett arra is, hogy a, milyen az infrastruktúrával kapcsolatos politikánk. Ahol csak lehet, hát vásárolunk, ha tudjuk, hogy az Európai Unió tartósan valahol eh, jelen szeretne lenni, a delegáció épületét megvásároltuk Washingtonban, és jövőben is eh, hasonlót tervezünk. Végül regionális központ nem csak Európát fedi le, hanem a földközi tengeri térséget is, és segíti a delegáció munkáját. Jelenleg elemezzük ezt a projektet. Én személyesen nem gondolom, hogy lesz forrásunk a bővítésre. Itt különböző szabályok alapján lehet központosítani bizonyos tevékenységeket, az informatika további alkalmazását a kérdését, és meg fogjuk vitatni, szeretnénk javítani a költségvetés és pénzügyi szempontokon, a központosított ellenőrzés irányába lépünk. A tagállamok sok mindent kiszerveznek, több tevékenységet, és a kifizetések kapcsán, a szerződéskötés kapcsán ez látszik. Születnek majd jövő év elején ezzel kapcsolatban is javaslatok. A következő pont megtárgyalását kicsit elhalasztjuk, mert most Kón úrnak adok lehetőséget záró megjegyzésekre. Nagyon rövid leszek. Köszönöm szépen, hogy megválaszoltam azt a nagy kérdéskatalógust, és hogy a én és a kollégák kérdéseit is megválaszolta. Köszönöm, hogy eljött, és remélem, hogy folytatni tudjuk majd ezt a jó együttműködést. Elnök, én is köszönöm, hogy itt volt velünk, és ilyen, ilyen kitűnően megválaszolta a kérdéseket. Ha egy következtetést levonhatok, egyfajta megfigyelést, ha valamit értek a politikáról, akkor az látszik, hogy a néppártnak ugye lesz egy spitzenkandidátja a választásokon, és a mm, főképviselő az, hogy szocialista, lehet, hogy nem utoljára beszélünk itt majd mentesítésről önnel. So, dear colleagues and other... Kedves kollégák, kedves uh, meghívott vendégeink, következő napi rendi pontunk következik. És hát uh, ilyen szempontból uh, nagyon örülök annak, hogy a biztost, Mimicsa biztost köszönhetem, és Következik az általános költségvetés bizottság mentesítési eljárás témánk. Itt van a jelentéstevőnk is. És itt van velünk Parc úr is a számvevőszéktől, úgyhogy ön kapja meg legelőször a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kedves parlamenti képviselők. Először is szeretném megköszönni a biztosnak és csapatának a munkáját, az együttműködést. Persze, néha van, hogy máshogy látjuk a dolgokat, mégiscsak nagyon nagyra ígér, vagy nagyra tartjuk azt, hogy milyen professzionálisan kezeli ezeket a kérdéseket. Örülök annak, hogy itt vannak a parlamenti képviselők is. Az önök szóbeli kérdései, illetve írásos kérdései nagyon jók voltak, és nagyon sok egyébként a mi jelentésünkre is utal. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy figyelembe veszik a munkánkat és a megjegyzéseinket. Úgyhogy én most csak röviden néhány fontosabb kérdést szeretnék felvázolni és egy kicsit szélesebb kontextusba helyezni ezeket. Ami a hosszú távú perspektívákat illeti, magas minőségű a hiba határa vonatkozó a jelentés, ami az EDF-et illeti, ö, szerintünk kritikus fontosságú az, hogy javuljon a minőség, mert hogyha hatékonyabb éves mentesítést szeretnénk elérni, akkor ezen még dolgoznunk kell. Tehát számunkra idén a hibahatár kérdése probléma volt. Második kérdés, a költségvetési támogatások kérdése. Ez persze ez egy régi téma, ami újra és újra előjön. A bizottság természetesen az országok költségvetési helyzetének értékelésével kapcsolatban azért elég nagy mozgásteret kapott, de az auditok mindig egy-egy döntésen alapszanak, úgyhogy nem minden esetben látunk rá pontosan, hogy a forrásokat hogyan használják fel a különböző tagállamokban. Ezen kívül egy külön jelentést is kezdeményeztünk azon adatok minőségével kapcsolatban, amelyek a költségvetési támogatások mögött húzódnak meg, és hát majd jövőre talán erről részletesebben is be tudunk számolni a parlament számára. Hármas pont. Idén az éves audit ellenőrzéseink kapcsán a következőket tudom megjegyezni. Pozitívum az, hogy az összes auditált projekt az indikátorok tekintetében jó volt, megvalósítható és megfelelően struktúrált. Ami viszont problémát jelentett néhány esetben, és itt hát jó néhány példával is lehet ezt illusztrálni. Nos, hát hiányzott több helyen is a valós eredmények megvalósítása. Itt most a konkrét példákban nem mennék bele. A négyes, negyedik gondolatom. Idén jó néhány jelentést megvalósítottunk. Milyen már emberkereskedelem, száheli ödezet, afrikai biztonság, és még említhetném a címeket. Most anélkül, hogy általánosítanék, vagy vagy különösen belebocsátkoznék a különböző programokba, nagyon fontos lenne az, hogy hatékonyan tudjuk felhasználni az adófizetők pénzét. És ehhez arra van szükség, hogy a hatékonyságot javítsuk, Például a Dél-Kelet-Ázsiában az emberkereskedelem elleni harcra fordított programok esetében néha hiányzott a felelősök kérdése, aztán más területeken probléma volt az, hogy nem volt elég elegendő donor, vagy nem történtek meg azok a befizetések, amelyekre ígéretet kaptak. De itt ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy ha szeretnénk javítani az EU-s adófizetők pénzének felhasználását akkor oda kell figyelnünk arra, hogy a kedvezményezett országokban megfelelő szervezet háttér biztosítsa a programok megvalósítását. Olyan modelleket kell találnunk, amelyek révén javítani lehet az Európai Uniós támogatások jobb felhasználását. A fókusz a következő témakör. Nagyon sok különböző földrajzi területen osztjuk ki a pénzeinket, és e, néha egy-egy országon belül is túl sok politikai területen valósulnak ezek meg. Például Dél-Kelet-Ázsiában akár hat különböző politikai célkitűzés mentén is megvalósítottak ilyeneket. Talán egy olyan iránymutatásra lenne szükség, hogy országonként maximum három ilyen terület legyen. Ez szerintem önmagában egyébként jó megközelítés, de a jövőben a logikát, a mögöttes logikát kell, kellene iránymutatóként használni. Az Európai Unió ne csak csökkentse hanem logikusabban döntsön arról, hogy melyek azok a politikai területek, amelyek hosszú távon nagyobb hatással lehetnek. Az Európai Számvevőszék szempontjából, és ez több auditunk során is kiderült, az Európai Uniónak folytatnia kell ezt a munkát a jogállamiság javítása érdekében hogyha nincsenek meg azok a jogállami alapok, amelyek szükségesek a kedvezményezett országokban, akkor nagyon nehéz lesz hosszú távon jó eredményeket és fenntartható eredményeket felmutatnunk. Végül pedig, ha megvizsgáljuk azt, hogy a külpolitikai programokban milyen késések, illetve a koordináció hiánya milyen problémákat okoztak. Például Tunézia esetében volt egy ilyen probléma 2011 után. 11 hónapba tellett, amíg átfutott a rendszeren a kérés, és emiatt a jóváhagyási eljárások felgyorsítására volt szükség, főként a sürgős esetekben. Egy másik fontos témakör a koordinációra vonatkozik a bizottság és más donorok tevékenysége között, az ENSZ vagy más ta, európai tagállamok, amelyek bilaterális szinten is részt vesznek a projektek finanszírozásában. már kapcsán azt a következtetést vontuk le, hogy még két európai bizottsági uh, DG közötti együttműködés sem feltétlenül uh, jó. A DEVE és az ECHO között uh, például nem elégséges az együttműködés, amikor konfliktusok vagy természeti katasztrófák valósulnak meg valahol, akkor nagyon fontos lenne az, hogy jobb, hatékonyabb eredményeket érjünk el, és a duplikációkat kerüljük. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. Most folytatjuk, és Mimicsa biztos úré szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani Ejjel a Szender asszonynak, az e P előadójának ezt a jelentést, és hálás vagyok a számvevőszéknek is, hogy ilyen részletes jelentést készített. A bizottság nagyon komolyan veszi az ajánlásokat, javaslatokat. 2017-ben Ismét elvégeztük a házi feladatunkat, a számbevőszék ajánlásait a különjelentésben és a rendes jelentésben lévő ajánlásokat végrehajtottuk. Egyértelmű fellépések ezekkel próbáltunk javítani azokon a gyenge pontokon, amelyekre a számvevőszék rámutatott. Néhány részletre hagy térjek ki, és hagy beszéljek néhány kihívásról, amelyekkel jelen, jelenleg szembesülünk. Először is itt van a bevándorlási válság és ennek az okai. A migrációs politikánk kitér a migráció belső és külső aspektusaira egyaránt. Átfogó kiegyensúlyozott politikánk működik. A biztonságos és szabályos migráció kezelése megfelel a fejlesztése kapcsolatos európai konszenzusnak. Egyre elkötelezettebben működünk együtt partnerországokkal, különösen Afrikában és Ázsiában, annak érdekében, hogy jobban tudják kezelni az irreguláris migráció hosszú távú hatásait, illetve a belső menekülteknek a kérdését az politikákat helyben kell eredményeké formálni továbbra is nagyon elkötelezett vagyok, hogy nyomon kövessük az EU által finanszírozott fellépéseket, lehetőleg robusztus programokkal, objektíven kell vizsgálnunk azt, hogy azok a programok, amelyeket pénzügyileg támogatunk, eredményesek lettek-e. Jelenleg készítjük a következők pénzügyi keretet, a költségvetést. A külügyi fellépéssel kapcsolatban a bizottság innovatív javaslatokat dolgozott ki az EU külpolitikai eszköze számára. 325 milliárdot irányoztunk előre a következő 7 éves költségvetési ciklusban. Ez a jelenlegi időszakhoz képest 7%-os növekedést jelent. Az Európai Fejlesztési Alapot integráltuk az általános költségvetésbe. Ugyanakkor azt is javasoltuk, hogy egyszerűsítsük a meglévő eszközöket, és így tudjuk hatékonyabban támogatni az EU e, politikáját. Hálás vagyok a parlamentnek, hogy ilyen gyors munkát végzett a jövőben ékűs e, e, fellépési instrumentummal kapcsolatban meg kell vizsgálni, hogy az Európai Parlamentet hogyan tudjuk még jobban bevonni a munkába. A jelenleg kicsit széttöredezett a megközelítés, e felől egy átfogó megközelítés felé akarunk áttérni mindannyiunk érdekében. Két észrevételről szeretnénk beszélni a 2010 es jelentéssel kapcsolatban. Az első a magas hibarányjal függ össze a közvetlen irányítás növelése kapcsán horizontális intézkedéseket tervezünk megtenni. A második kérdés az európai alapok kezelése az Afrikai Unió bizottságával kapcsolatban. Az Afrikai Unió bizottsága nagy előrelépést tett az úgynevezett pilléres értékelés követelményeinek egyrében megfelel, és ez idén év végéig le is zárul ez a folyamat. Összefoglalva, nagyon gyorsan, idő, nem vesztegetve időt, azonosítottuk be a gyenge pontokat, a hiányosságokat. Továbbra is arra koncentrálunk, hogy a pénzek minél jobban hasznosuljanak, minél hatékonyabban járjunk el, hiszen az európai adófizetők pénzéről van szó, és arról, hogy az EU fejlesztési együttműködésének sok millió haszonélvezője van. Biztos vagyok abban, hogy a jó irányba haladunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig az előadónké Ayala Sender asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm. A számvevőszéki úrnak is a munkáját, aki kifejezetten ezzel a szektorral foglalkozott, illetve a biztosnak is köszönöm a magyarázatokat, és emellett pedig mindazokat az információkat, amelyek gyakorlatilag állandóan egyre elkötelezettebb és ezen keresztül a fejlesztési támogatásokat javítani szeretné. Természetesen lehet érteni azt is, hogy jelenlegi helyzetben sok nyomás van ezen a rendszeren, akár a tanácson belül is, a különböző tagállamokon óriási a nyomás, és ennek köszönhetően aztán az eredeti együttműködési tervtől eltérünk. Én nagyon örülök annak, hogy ahogyan a bizottság képviselője is elmondta, egyrésztről felelősebb, másrészt ellenőrzöttebb kell legyen. 2017-ben és a 2018-as évben, illetve most a, a célegyenesben a választások felé számunkra ezek a legfontosabb kérdések. Lenne néhány aspektus, amelyre mindenképpen utalni szeretnék. Az egyik ezekből az, hogy a, D, a DG DEFCO rengeteget foglalkozott a hiba százalék csökkentésével, és ezt egyébként olyan sikeresen tette, hogy a számvevőszék is ezt elismeri, ugyanakkor mégis jó lenne, hogyha megkapnánk a tanulmányt, de ennek ellenére a probléma inkább a ritmusok ö, különbözőségében ragadható meg. A hibahatárok előre való tervezése miatt egyrészt nem tudjuk összehasonlítani azokat az adatokat és ajánlásokat, amelyeket a számvevőszék fogalmazott meg az egyes projektekkel kapcsolatban, az egyes kifizetésekkel kapcsolatban, amelyek a 2017-es évre vonatkoznak, és a másik oldalon a perspektívák, amely a DigiDefco tanulmányaiból derül ki. Ugye ők alapvetően ezeket a tanulmányokat megvalósított, befejezett projektekkel kapcsolatban valósítják meg. Úgyhogy a kettő között, mint hogyha egy ilyen senki földjén lavíroznánk, de én abban biztos vagyok, hogy az egyik legfontosabb gondolat az az, hogy le kell ülnünk a tárgyalóasztalhoz, és azonos ritmusokat kell követnünk, próbáljuk meg összehangolni tehát a DJ Defco által kialakított rendszert azzal, hogy a rendszerben legyenek lehetségesek olyan formulák is, amelyek a 2017-es programokra vonatkoznak, és amelyekről a számvevőszék is ajánlásokat fogalmazott meg. Tehát, hogy ezek is képezzék részét a reális ellenőrzésnek, és ne a perspektívába helyezett ellenőrzések részét képezzék. Lehet, hogy ez egy kicsit bonyolult, de ahogyan képes volt rá a DJ, hogy kialakítsa az ellenőrzési mechanizmusait a kifizetésekkel kapcsolatban, ezért szerintem ebből a tapasztalatból kiindulva mindenképpen kikristályosodhatna egy olyan rendszer, amelyben ezt a kettőt össze lehet egy- egyeztetni. Tehát a számvevőszék és a DigiDefco munkájára gondolok mert ezeknek a, a közös, tehát az összehangolt vizsgálatában keresendő a valóság. A perspektívák nagyon érdekesek, és egyébként egy tanulmány részét is képezik, ugyanakkor a 2017-es helyzet nagyon bizonytalan, és én azt hiszem, hogy itt ezen azért még lehetne dolgozni egy kicsit, és ezért mindaz, amit megvalósítottunk, az a számbevőszék számára is felhasználható munka. Ezeket az eszközöket úgy kell alkalmazni, hogy megfeleljen az elemzés a tényleges tényállásnak. mindig vannak ugye azért a számvevőszék részéről is megjegyzések, ezekre oda kell figyelni, mert ezeket a közvélemény is számon kéri rajtunk. Ami pedig a tartalékokat illeti, ezek a közvetlen kezelés témakörébe tartoznak, és ezt a legutolsó mentesítésekkel kell összhangba állítani, vagyis a tartalékok egy igen nagy részét társfinanszírozásban kell elképzelni, a közvetlen kifizetések vagy támogatások viszont különböző bizottsági főigazgatósághoz tartoznak, úgyhogy ez megint csak megnehezíti az ellenőrzés lehetőségét. Ezen is még dolgoznunk kell a jövőben. A másik rész, vagy a második rész a költségvetési támogatásra vonatkozik, illetve a közvetett, tehát a nemzetközi szervezeteken keresztül való kifizetésekre vonatkozik. A 2017-es mentesítési eljárásban fontos lenne mélyen megvizsgálni azt, hogy ez a két egyébként külön-külön is nagyon fontos eszköz, ezek ne váljanak problémák forrásává, mert ez nem csak nekünk, ez nem csak bennünket zavar meg, hanem a közvéleményt is. Vannak olyan tagállamok, amelyek között azért egészen furcsa megközelítéseket is alkalmazunk. Vietnám, India vagy Pakisztán esetében vannak problémák, ugyanakkor nem látok olyan listát, amely a sikeres ö, példákat sorolná fel. Miért kell nekünk támogatnunk ezeket a nagy országokat? Engem érdekelne ez erre a kérdésre a válasz a bizottság részéről, mert hát fontos lenne az, hogy hasznosak legyenek és hatékonyak a programjaink. Ezen kívül fontos lenne még azt is biztosítani, hogy az olyan esetekben, mint például Csád, amikor a mm, diákokat egy furgonban elhurcolták, és akkor közben kiderül, hogy az EU-nak is köze volt ehhez. Tehát mi nekünk Európa részéről egy hatékonyabb megközelítést kell támogatnunk, és jó lenne, hogyha a különböző országok közigazgatásával együtt tudnánk megoldani ezeket a problémákat. Mert azért ezek nagy kétségeshez, kétségekhez vezetnek, és ezek nagyon megnyírbálják az EU tekintetét is. A legtöbbször azt láthatjuk, hogy az európai költségvetés egy kicsit szétaprózódik. Líbia esetében láthattuk például ezt, és ezt meg kell tudnunk magyarázni. És el kell magyaráznunk azt is, hogy ezek a pénzek pontosan mit is segítenek elő ezekben az országokban. Tehát jobban kell tudni kommunikálni az eredményeinket, illetve el kell tudnunk magyarázni azt, hogy mit, hogyan költöttünk el a múltban, és melyek a céljaink a jövőre nézve. A nemzeti fejlesztési ügynökségekkel való együttműködés kapcsán van egy olyan tendencia, ami aggasztónak látszik. Semmiképpen sem jó ez az Európai Unió szempontjából. Egy ilyen újra nemzeti kézbe való átvétele van ezeknek az ügynökségeknek. Vagyis egyre kevesebb az olyan eszköz, amely konkrétan európai, amelyet minden európai tagállammal elismernek, és amelyek európai ambíciókkal valósultak meg, és inkább nagyon kevés nemzeti ügynökség kezében összpontosulnak a projektek. Kihasználhatnám ezt a lehetőséget, és néven, nevükön nevezhetném ezeket, de most ezt nem fogom megtenni. Tehát egyre többet kapnak a nemzeti ügynökségek, egyre kevesebb a közbeszerzési eljárás, és én azt gondolom, hogy ezen a területen is tovább kell javítanunk a helyzetet. Ugye Mogherini asszony is beszélt arról, hogy egy európai diplomáciai iskolára van szükség, és nem európeizálni kell azokat a diplomatákat, akik Európa különböző iskoláiból érkeztek. Nos, hasonló megközelítése van szükség a programok terén is, hogy ne ö, térjünk vissza a régi mentalitásokhoz, hogy mindenki a saját kis úgymond gyarmataival foglalkozik, külön-külön, ehhez pedig európai jellegű eszközökre van szükség, hogy a különböző szervezetek és ügynökségek, amelyek a fejlesztéssel foglalkoznak, ne annyira nemzeti jellegűek legyenek, hanem inkább európai jellegűek. Ehhez pedig a helyzetet ilyen értelemben kell elmozdítani. Van egy másik utolsó gondolat is, ami aggasztó. Értjük persze azt, hogy a migrációs válsággal azért az intézményeken belül is megremegtek a tartóoszlopok. Hát ez megtörtént a parlamentben is, de az Európai Bizottságnál is. Úgyhogy bennünket aggaszt az, hogy noha a korábbi időszakban mindenki fel, felbojdult ez a nagy hangyaboly, Mégis az együttműködési támogatások területén azt láthattuk, hogy ott is megélénkülnek a tevékenységek, úgyhogy még azok az példák is, amelyekről pozitív példaként beszéltek, és egyébként valóban azok is, de mégiscsak itt már majd, hogy nem inkább a humanitárius segítségnyújtásba folyt ez át, és nem tényleges fejlesztéspolitikai támogatásokról volt szó. Még a DG Defco-ban is arról beszélnek, hogy az az ő feladatuk, hogy megakadályozzák az illegális közvetlen bevándorlást. Tehát már gyakorlatilag a bizottsági szolgálatok is ezt vallják, pedig nem ez lenne az ő feladatuk. Aztán van itt egy másik koncepció is, ami az integrációra vonatkozik, Szomáliával kapcsolatban például voltak ilyen programok, azokat az országokat kell támogatnunk, amelyekben egyre és egyre több bevándorló él. Együtt kell működnünk velük, de hát tudom, hogy ez egy közép és hosszú távú célkitűzés, a migrációt be kell fogadnunk, és adaptálnunk kell a helyi helyzethez, de ugyanakkor bennünket az is nagyon aggaszt, hogy nincsenek, nem tesznek különbséget. Mimica úr, hogyan lehetne világosan elkülöníteni a különböző fejlesztési támogatásokat és a humanitárius támogatásokat, hogy ezt a kettőt nem mossuk össze, és a migrációs problémáinkat ne ö, a fejlesztéspolitika terhére valósítsuk meg. Ezt az állampolgárok is érteni fogják, mert nem mondhatjuk azt, hogy fejlesztéspolitikát folytatunk, amikor közben a pénzt arra használjuk, hogy megállítsuk a migrációt. Az illegális migrációt, ahogyan Egyébként azt elismerték maguk a szolgálatok is. Az Európai Parlament esetében a mi feladatunk az, hogy ezt jogi szempontból is megtegyük ezt a különbségtételt. Úgyhogy a menekült válság megoldására fordított összegeknek azon a, abba a költségvetési sorba kell szerepelniük. A fejlesztés politika megint más kérdés. Tehát köszönöm szépen. Thank you very much, Madam Köszönöm szépen az előadónak. Kíván a biztos hozzászólni a témához, az előadó véleményéhez. Igen, köszönöm. Köszönöm az előadónak hogy bemutatta nekünk világosan a világ jelenté, világos jelentést, és azokat az ajánlásait, megfigyeléseit, amelyek az elszámoltathatóságot és a költségvetési hatékonyságot növelhetik. Számos olyan téma van, amelyen mi is gondolkodunk, és a végrehajtási gyakorlaton sok múlik. Nem csak a mai napon, hanem minden költségvetési ellenőrzési mentesítési eljárás során Fontos, hogy ezekre a kérdésekre a jövőben jobban odafigyeljünk. Hogy milyen metodikákat, milyen stratégiákat, gyakorlatokat követünk, és melyek azok, amelyek a legjobban orvosolják a megfigyelt problémákat. A fejlesztési együtt működésben, amelyről a jelentés szól. Törekszünk ezek megvalósítására. Ami a költségvetési támogatást illeti, ez egy, de sokszor preferált megoldás a fejlesztési együttműködésben. Főleg olyan országokkal működik, amelyek erre már infrastruktúrálisan felkészültek, és amelyeknek saját ex ante és ex post kritériumaik vannak arra vonatkozóan, hogy a készültség, a, a szakmaiság szintje mérhető-e, és mennyire mérhető. Ön is elmondta, hogy vannak olyan gazdasági értelemben fejlett országok, amelyeknél azonban továbbra is költségvetési támogatással működnek ezek a drogok. Pakisztán, Vietnám, India talán, bár ott mintha már megszínűben lenne. Tehát a fejlettebb gazdaságú partnerországokban a költségvetési támogatást vagy éppen folyamatosan elkezdték kivezetni. A fejenkénti GDP függvényében. Egyre több ország megy át az alacsony jövedelműből a közepes jövedelmű kategóriába, és ennek megfelelően kell a fejlesztési együttműködéseket is, a költségvetési támogatás együttműködést újra gondolni. De azért a költségvetési támogatással megvalósuló programoknak nagy hatása, pozitív fejlesztő hatása volt, és az állami pénzek jövőbeni elkötésére vonatkozóan is példaértékűek voltak egyes ágazatok reformjához pedig elengedhetetlenek. Az EU, hogyha mondjuk az agrár gazdaságot vagy annak egy részét akarja befolyásolni, átalakítani, felrázni, akkor általában maga is ilyenekhez nyúl. A fenntartható fejlesztési célokat kormányzati finanszírozással is kell támogatni. Különböző tapasztalataink vannak arról, hogy az egyes országokban hogyan hat a költségvetés kiegészítő támogatás, és másokban pedig megint csak milyenek. Sok hatást, eredményt értünk el a fenntartható fejlődési célok tekintetében és az egészségügyben, Vietnámban, Etiópiában, oktatásban, Nepálban, Ruandában ilyen költségvetés támogatása, El Salvadorban is. És ezek megfogható eredmények. amelyek a fenntarthatósági célokat szolgálták. Nemzeti fejlesztési ügynökségek szintjén úgy látom, hogy nem érezzük még eléggé itt az európai szinten a fejlesztés együttműködés együttműködési potenciáját, Már pedig az összefogás sok hatékonyságot generálhat. Az Európai Bizottságban, a DEFCO-ban, a főigazgatóságon ahol a fejlesztés együttműködéssel foglalkozunk. Mi nem képzeljük azt, hogy mi egy európai fejlesztési ügynökség lennénk. Lehet, hogy majd egyszer azzal válunk. De nem így fogjuk fel a feladatunkat. Lehet, hogy a termelékenység hatékonyság szempontjából ez majd eljön. De jelenleg a nemzeti ügynökségek együttfogá, együttműködéséből, összefogásából élünk, profitálunk, azt használjuk ki, és nem látom, hogy a fejlesztési támogatásokat vissza kellene nacionalizálni az EU-s nemzeti szintekre. sőt, inkább az ellenkezőjét érzem, mert az összefogással az európai szakértelmet exportáljuk, fogjuk igába. A régi fejlesztési ügynökségi koncepció még úgy működött, hogy vagy a fejlesztési alap, hogy meg kellett felelnie minden fejlesztési pénzt költő hatóságnak számos ágazat, számos ellenőrzés, feltételesség, állami közbeszerzési szabályrendszernek, és végül is túl bonyolodott. Ez nem egy címkézett támogatás, amit csak bizonyos cégek kaphattak meg egy országon belül. Ez világos. Ö, inkább azt látom problémának, hogy még mindig nincs elég nemzeti ügynökség, olyan nemzeti ügynökség, amely hatékonyan szembenézne a feladataival, értékeléseket végezne, segítene ki bővíteni, felépíteni egy egész hálózatát a nemzeti ügynökségeknek. hogy résztvevő országok száma kibővüljön, az együttműködés intenzívebb legyen. ez már látható lenne, egy ilyen hálózat, ha létrejönne. Ami a migráció és fejlesztés összefüggéseit illeti, van egy közös nevező, és összetartó erő a két téma között ez pedig a szegénység elleni harc. A szegénység elleni harc, mint fejlesztési prioritás, egyértelműen pozitívan hat a migráció visszaszorulása szempontjából. Ez egy bizonyított összefüggés. Tehát nem jogos valid az az érvelés, hogy ha európai fejlesztési alapokat költünk a migrációra, akkor a fejlesztési büdzséből nem fejlesztési büdzsébe megy át a pénz. Ha valami, akkor a migráció összefügg a fejlesztéssel, a fejlettségi szinttel. Már korábban is egyébként, amikor a hivatalos fejlesztési támogatásokra jogosultságot vizsgálta az OECD, illetve a DAC, szinte minden esetben valamennyi fejlesztési programunk, amely a migráció okaival foglalkozott, azonnal elfogadásra került, és szinte minden esetben elfogadták azt, hogy ez nem a fejlesztési pénzek átcsoportosítása egy másik célra, hanem nagyon is ugyanarról beszélünk. A migrációs menedzsment programokra is érdemes fejlesztési pénzt költeni. Nem csak a migráció megelőzésére egyébként. A migráció kezelő programok ugyanis minden gazdasági társadalmi feltételt vizsgálnak, ami alapján támogatás nyújtható, és ezek esetében is érvényes, hogy a migránsok segítése saját érdekeket szolgál. Azáltal, hogy migránsokat nagy számban befogadnak, elszállásolnak, valahol elhelyeznek, is fejlesztési kérdés. A migránsoknak egyébként csak 15%-a indul el Európába a veszélyes utakon, a migráció nagy része, nagyobbik része menedzselhető és menedzselendő, és a hivatalos fejlesztési politika része kell, hogy legyen a migráció menedzsment. A két dolog szorosan összefügg. Köszönöm szépen. Most megadom a szót egy igen tapasztalt mentesítő kollégának, Bart Stásznak, és utána majd újra a biztosnak, de mielőtt majd megszólal, gondoljon rá, hogy itt két szavazás is lesz a témában, és nem mindegy, hogy milyen többséget szeret. Köszönöm, elnök úr. Gondoltam, hogy valami ilyesmit fog mondani majd. Biztos úr, először is a számvevőszéknek szeretném megköszönni az elvégzett munkát. Párc úrnak és munkatársainak mondok köszönetet. Köszönöm a bizottságnak, önnek biztos úr és munkatársainak a válaszokat, amiket az írásos kérdéseinkre adtak. Két kérdésem van amelyek a migrációval, illetve a fejlesztési együttműködéssel függnek össze, illetve Ayala Szender asszony utolsó kérdéséhez kapcsolódnak. Hogy egy kicsit konkrétabbá tegyük a vitát. 2015-ben a valettai csúcs találkozón az afrikai sürgősségi alapot, az Emergency Fundot létrehoztuk. Ezek most már pár éve működik, 4 milliárd euró van benne. Ennek a pénznek a 90%-a a fejlesztési együttműködési alapból érkezik, az EDF-ből, az Európai Fejlesztési Alapból. Biztos úr, az ön munkatársai ezt az alapot is kell, hogy működtessék az együttműködési fejlesztést. Múlt év végén, idei év elején eh, fejlesztési kérdésekkel foglalkozó NGO-k, például az Oxfam eh, vagy a Concord egy első értékelést végeztek az Afrikai Trust Fund felhasználásáról. Mit olvasok itt az értékelésben? Egyrészt azt, hogy annak ellenére, hogy eh, a pénz, a Transfant pénzének a 90%-a fejlesztési pénzekből érkezik, 63%-át eh, fejlesztési projektek szabályozására használják fel a fejlesztési célok megvalósítása érdekében. 22%-ot ruháznak be a migráció kezelésébe, 15%-ot pedig a biztonság, illetve az erőszakos szélsőségesség témájába költenek el. A migráció kezelés kapcsán ön helyesen állapította meg a nyugat-afrikai országok van a migránsok 85%-a fiatal, akik jobb életet keresnek, de a szomszédos országokban maradnak, tehát a régióban maradnak, és csak 15% próbál meg Európa, Európába bejutni. A bevándorlás kezelése az afrikai Trust Fund kapcsán, és a ngo is ez a véleménye, hogy a migráció kezelésének a célja nem az, hogy támogatás legyen a migránsoknak a szomszédos országokban, hanem az, hogy visszatartsa teljesen a migrációt, még a nyugat-afrikai országokon belül is. Ami nagyon furcsa, hiszen a nyugat-afrikai országok körében mindig is normális volt a migráció, a gyarmati időszak után ugye meghúztak mesterségesen határokat, de a migráció migrációs utak Nyugat-Afrikán belül ezeken keresztül kasul haladnak. És erre is gondolni kell. Tehát a kérdés itt a migráció kezelés, illetve az erőszak erőszakos szélsőségeség elleni küzdelmet a fejlesztési pénzekből kellene tényleg figyel, finanszírozni. Itt a két társ jogalkotó, az mi az Európai Parlament, illetve a pénzügy miniszterek, akik összeállítják a költségvetést, nem kellene ezt nekünk megvizsgálni, hiszen hogyha a Trust Fundból finanszírozzák, ugye honnan jön oda a pénz, ezt kell megnézni, és nem jó az, hogy 90% a fejlesztési együttműködésből kerül a csoport csoportosításra. Itt a Concord egy civil szervezet értékelését tovább olvasva, vizsgáljuk tovább a migráció kezelésének a kérdését. A helyi emberek, a helyi civil társadalom, NGO-k bevonása a munkába Nos, a, önök a válaszban azt mondják, hogy ezek observerök, megfigyelők, ezeket bevonjuk a munkába, de az NGO-k kritikát fogalmaznak meg, ahogy az a kapcsolatban, ahogyan kezelik a trust fundot. Ez nagyon túlzottan centralizált, a döntéshozatal nagyon áramvonalasított, tehát nem érzik azt a helyi civilek, hogy bevonnák őket ebbe a munkába. Én eléggé sokat, aki, aki foglalkozik fejlesztési együttműködéssel, az tudja, hogy a partnerek, az egész politika meghatározói a, a donorok, az adományozók, és az ilyen projektek fenntarthatósága kapcsán, hogy itt a fehér elefánt és a katasztrófa végkifejlett, ha ez így folytatódik. Tehát egy első kérdésem, hogy a fejlesztési pénzek 90%-ából miért csak 36%-at fordítanak a Trust Fund kapcsán tényleges fejlesztési együttműködésre, a másik kérdés pedig ugye a helyi partnerek bevonása. Nézem itt tovább az írásos válaszokat. A politika koherenciája. Tudjuk, hogy nagyon sok pénzt adunk fejlesztési célokra Afrikának. Én most egy kicsit nyugat-afrikai országokra koncentrálnék. De nagyon sok pénzt adunk, de aki kicsit vizsgálja ezt a kérdést, az látja, hogy nagyon gyakran, amit az egyik kezünkkel odaadunk, azt a másik kezünkkel visszavesszük a politikánk koherenciáját nem biztosítjuk. Van európai agrárpolitika, halászati politika, kereskedelempolitika, melynek célja ugye a szabad kereskedelem. A három szak politika azonban ellent mond a nyugat-afrikaival kapcsolatos politikáknak. A klasszikus és legegyszerűbb példa Eh, és persze itt semmi nem fekete-fehér ebben a történetben, de megszüntettük ugye az agrár, közös agrárpolitikában a tej eh, kvótákat, ismét eh, több tejet termelünk, ebből tejport állítunk elő, azután a nagy élelmiszeripéri hatalmas vállalatok felvásárolják a, a, a raktáról lévő tejport, és ezeket kiviszik, exportálják Afrikába. Burkina Faso például ettől sokat szenved. Egy liter liter tej ami a mi általunk exportált tejporból készül, harmad részbe kerül a helyi tehenekből lefejt teljárának. Hogyha most a helyi tejipart akarjuk segíteni, a helyi gazdákat akarnánk fejleszteni, ugye hát ez nem egy pozitív történet akkor. Jó, persze itt finomításokra van szükség ebben a történetben, hiszen a, ezekben az összágokban a saját tejtermelés termeléssel is kapcsolatban is vannak feladatok, de az, hogy mi a tejporunkat exportáljuk, ezzel csak nehezítjük a helyi gazdák helyzetét, akik felhagynak a termeléssel, és lehet, hogy végül úgy döntenek, hogy elindulnak Európa felé, és talán feketén próbálnak meg munkát találni, például Almériában, Spanyolországban, paradicsom termesztésben. Ugye ez, ez csak egy példa volt, de a kérdés az, és ez volt a mi egyik kérdésünk, a négy, negyedik számú kérdés a kérdések listáján, tehát hogyan figyeli az Európai Bizottság azt, hogy koherense a politikánk? Hiszen az Európai Uniónak ez egy fontos missziója, hogy koherensenek legyenek a fellépései. Hogyan ellenőrzi ezt a bizottság? És az önök válaszából olvasom, hogy a bizottság eszközöket, mechanizmusokat működtet. Nos, most milyen eszközök ezek, milyen mechanizmusok ezek? Egy előző meghallgatáson Avramopoulos biztos volt jelen, itt ugye önhatáskör és az Avramopoulos hatásköre össze is érnek. Tehát a bizottság, ő azt mondta, hogy a bizottság ugye egy, egy, egy nagy egység, ahol van konzultáció a szolgálatok, a főigazgatóságok között, és ugye most a bizottság, tehát egy ilyen konzultációs fórum, ahol ugye ott van a fejlesztésért felelős biztos, vagy Mogherini asszony, a külügyiekért felelős, vagy ott van Marström biztos asszony, nemzetközi kereskedelem felelőse, vagy Hogan biztos, az agráriumért felelős. Tehát ők konzultálnak a szolgálataik elemzései alapján, hogy megszüntessék az esetleges inkoherenciákat. Van, tehát létezik ilyen konzultáció, konzultáció, amikor itt azt olvassuk, hogy the Commission put in place uh, tools and mechanisms. Itt um, több uh, magyaráz ott uh, szeretnék arról hallani, hogy hogyan akarják biztosítani a koherenciát, vagy hogyan tudják biztosítani a koherenciát. Hiszen a fejlesztési együttműködésre fordított pénz kapcsán egyrészt ezt jól eh, kell csinálnunk, másrészt vigyázni kell, hogy amit az egyik kézzel adunk, azt ne vegyük vissza a másik kézzel. Itt az Európai Unió hitelességéről van szó ebben az egész vitában. Köszönöm. Köszönöm szépen a tisztelt képviselőnek az észrevételeket, a megjegyzéseket és javaslatokat. Valóban a fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos munkákat sokkal hatékonyabban kellene végezni. Valóban vannak olyan kérdések, amelyek eh, a fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos eh, munkánk eh, kapcsán rendkívül fontosak. Ami a Trust Fundot illeti, az afrikai Trust Fundot, amelynek a feladata az szabálytalan migráció okainak a kezelése, a stabilitás elősegítése Afrikában. Nos, ezt a Trust Fundot tulajdonképpen azzal a premisszával hoztuk létre, hogy amit eddig meg elértünk Afrikában a fejlesztési együttműködési projektjeinkkel, programjainkkal, az még nem elég. Nem elég ahhoz, hogy a fejlesztési politikánkat ezt meghatározóan befolyásolja, hogy segítse Afrikában a fenntartható fejlesztési célok elérését, vagy biztosítani azt, hogy a cél kitűzéseket elérjük a migráció okaival kapcsolatban. Ez az évi 6 milliárd egy az EU tagállamoktól és az EU költségvetéséből, az Európai Fejlesztési Alapból érkezik Afrikába, de tudjuk, hogy célzottabb és gyorsabban bevethető eszközökre van szükség, amelyek kiegészítik a, és hatékonyabbá teszik Afrikában a fejlesztési együttműködést. Tehát az Afrika Trust Fundot ugye létrehoztuk, 3 milliárd, vagy majdnem 4 milliárd euróval töltöttük fel, annak érdekében, hogy támogatni lehessen három fontos területen a programokat. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás, azután oktatás, készségfejlesztés, szakképzés erősegítése, és a harmadik ablak, vagy nyomvonal, ahol a Trust működnie kell, az a migráció kezelés és a határigazgatás. Ismerjük a civil szervezetek, az NGO-k aggájait, és néhány intézmény aggájait, szerint a, lehet, hogy a Trust Fund az a forrás, hogy ez az eszköz, amelyel a fejlesztési célú pénzeket eltérítik, és nem fejlesztéssel összefüggő célokra fordítják. Tehát vannak ilyen jelzések vagy kalkulációk, amelyek szerint a Trust Fund műveleteinek mintegy 60%-át nem fejlesztéssel összefüggő területeken költik el. Ez véleményem szerint igazából nem tükrözi vissza azt a módszertant, amelyel a hivatalos fejlesztési segélyeket alapozzuk meg ugyanis legalábbis véleményem szerint itt különbség van a között, hogy hogyan értékeljük a migráció kezelésének a fejlesztésre gyakorolt hatását. A nőziók szerint nyilván ők úgy gondolják, hogy ez nem fejlesztési célú felépéseket támogatunk nagy számban, hogyha Például a, arra gondolunk, hogy Ugandában a menekültáborok kapnak támogatást, a Nigerből érkező menekültek elhelyezésére fordítanak pénzeket, és ez nem fejlesztési célú kiadásnak minősül az OECD odával, az ODA-val kapcsolatos kritériumai alapján. Ezért de hát valamilyen szinten ez mégis eh, a fejlődő országnak adott eh, segítség. Megvannak az OECD-nél, az ODA-val kapcsolatban a szabályok, és az összes fejlesztési évű intervención 96%-a a mm, hivatalos eh, mm, ODA-nak megfelelő, teljesíti a kritériumokat, így az Afrikai Trust Fund is ebbe benne van. Az egyetlen különbség az, hogy amikor létrehoztuk a Trust Fundot, akkor valóban megpróbáltuk felgyorsítani a fejlesztési segélyek, támogatások felhasználását, és hogy az afrikai partnerországaink a e, migrációval kapcsolatban is jussanak támogatáshoz. Készen állunk, e, és ez tulajdonképpen az új, a következő MFF-re vonatkozó javaslatok része is, tehát e, készen állunk arra, hogy egy inkább erőteljesebben integrált, szélesebb lefedésű eszközt hozzunk létre a nemzetközi együttműködés és fejlesztés területén. A költségvetésben felvettünk több módszertant és fellépést, amelyek a költségvetési eszközünket olyan hatékonyá és gyorsá teszik, ami ahogyan véleményünk szerint a Trust Fund működik a következő eh, hosszú költségvetési ciklusban, az MFF-ben a parlamenter együtt eh, még tüzetesebben eh, meg fogjuk vizsgálni, hogy mik a valós igények a Trust Fund műveleteivel kapcsolatban a szélesebb körű fejlesztési költségvetési instrumentum mellett. Azt is leszögezném, hogy a civil szervezetekkel való együttműködés az Afrikai Trust Fund eh, végrehajtásával kapcsolatban úgy értelmezhető, eh, az egész eh, kontextusra odafigyelve, hogy az NGO-k mintegy 20%-a a végrehajtásban minket segítő partner. Én azt nem mondanám azt, hogy az NGO-k a fejlesztési pénzből finanszírozott, de nem fejlesztési célú programokban nagy, nagy számba vennének részt. De, mint mondtam, még egyszer meg fogjuk vizsgálni ezt az egész kérdéskört, hogy megakadályozzunk rendszer szintű vagy nem rendszer szintű kísérleteket arra, hogy eltérítsék valamilyen módon a fejlesztési célú pénzeket. Ami a kohéziós célú fejlesztést illeti, ez az általános koherenciára törekvő politikánk fontos része a, a koherencia. Hogyha nem gondoskodunk a politikánkban a koherenciáról, akkor akkor tényleg előfordulhat az, hogy amit az egyik kezünkkel odaadunk, azt a másik kézzel visszavesszük a partnerországoktól. Ezért a politika koherenciája a fejlesztés kapcsán egy nagyon fontos része annak, ahogyan mi a fejlesztési együttműködést működtetjük, tehát a politikai koherenciának mindenképpen meghatározó szerepe van ebben. Szeretnénk ezt még tovább megvitatni, megnézni, hogy tudjuk tovább javítani a monitorozást, illetve az értékelést, a különböző szakpolitikák koherenciájának az értékelését, abból a szempontból is, hogy eznek, ezeknek milyen hatása van a fejlesztési célokra ami pedig az ex-ante értékelését illeti minden egyes politikai intézkedésnek, hiszen bármelyik szakpolitikai területen az a helyzet, hogy ha a jogalkotó egy új szakpolitikai eszközt fogad el, mi a bizottságnál hogy elvégezzük a hatásvizsgálatot, és a hatásvizsgálat egy része eh, az az értékelés, hogy az az adott eh, szakpolitikai eszköz, akár környezetvédelmi, akár mezőgazdasági eh, eszköz, hogyan befolyásolja a fejlesztési célokkal kapcsolatos általános koherenciát. Hát ezeknek az eszközöknek a, a külső fellépésre gyakorolt hatását is vizsgálja rájuk persze. A DREFCO-ban működik egy vagy készülnek jelentések a szakpolitikai koherenciáról, illetve a fejlesztésre gyakorolt hatásokról. Mérjük és nyomon követjük ezeknek a különböző szakpolitikai területeken megvalósított intézkedéseknek a koherenciáját. A belső rendszerben a bizottság munkájában rendszeres a koordináció, vannak koordinációs értekezletek, amelyeket az érintett illetékes bizottsági alelnök vezet, és ilyen módon is megpróbáljuk a korábban elég meghatározó nevezett siló mentalitást, vagy vertikális megközelítést lebontani, annak érdekében, hogy megvalósuljon a fejlesztésben a szakpolitikák koherenciája és egy olyan megközelítést alkalmazunk, ami a különböző külső és belső politikai intézkedéseket összhangba hozzák azzal az igényel, hogy megőrizzük ezeknek az intézkedéseknek a koherenciáját. Az egyik legaktívabb csoport éppen az a bizottságnál, amelyet Mogherini alelnök asszony irányít a külügyek területén. Fontos részei ők a, ennek a koordinációs munkának, és vizsgálják a fejlesztés kapcsán a politikák koherenciáját. Nem akarom, hogy úgy hangozol, amit mondok, hogy megvédem, amit csinálunk, és azt mondom, hogy ahogyan mi dolgozunk a fejlesztés együttműködés területén, az a létező legjobb mód. Nyitott vagyok észrevételekre, a jelentés kapcsolat, kapcsolatos, vagy a számvevőszék jelentéssel vagy a mentesítési eljárással kapcsolatos bármilyen észrevételre, itt a szakbizottságban is. Számunkra Mindez egy egyértelmű kérelem és jelzés azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne közösen erősíteni a korrekciós kapacitásunkat, a javítás, a jobbításra való képességünket. És ez a keret, ami meghúzódik a ma itt a különböző kérdésekkel kapcsolatban adott magyarázataim vagy megjegyzéseim mögött. Köszönöm szépen, és akkor most egy másfajta megközelítést szeretnék alkalmazni, mert hát Gressle asszony sohasem engedné meg azt, hogy ennyire hosszú ideig beszéljünk egy napirendi pontról. Viszont a következő napi rendi pontunk esetében már részben érintettük a megjegyzéseket, esetleg Ayala Szender asszony lezárná ezt a jelentést. Igen, köszönöm szépen, és még egyszer szeretném megköszönni a számvevőszéknek a munkáját, és Mimicsa biztosnak is az összes információt, amit tőlük megkaptunk, és én azt hiszem, hogy itt tényleg ezekkel az információkkal, ezeknek a birtokában sokkal hasznosabb munkát tudunk majd végezni. A módosítások szempontjából is így van ez. Mert hát ugye vannak olyan problémák, amelyekről itt most rávilágítottunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most akkor következik az ötödik napi rendi pontunk. És ezzel kapcsolatban a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak az volt a megjegyzése, hogy egy picit magasabb volt a hiba határ, mint amit vártunk, és ezzel kapcsolatban meg is adnám a szót Johan Párcnak az Európai Számbevőszéktől. Köszönöm szépen! és én is még egyszer szeretném megköszönni Mimicsa biztosnak és egész csapatának és a bizottsági szolgálatoknak ezt a nagyon profi együttműködést. Szeretném még egyszer megköszönni a parlamenti képviselők munkáját is, beleértve a mm, írásos kérdések, illetve az adokra adott választ is a biztos itt van, úgyhogy szeretném kihasználni ezt a lehetőséget arra nézve, hogy van itt egy kérdés, a 32-es, ez az afrikai biztonsági és béke fenntartási helyzetre vonatkozik mindez. Ugyanakkor ugye itt kimondják azt, hogy ez működőképes. Nagyon sokat foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel. Én azt gondolom, hogy azért ez finoman szólva is túlzás, és remélem, hogy ezt majd azért a biztos is felülvizsgálja, és megvizsgálja azt, hogy mi az, ami műveletileg vagy működőképesnek mondható, vagy sem. Itt olyan programokról beszélünk, amelyek az afrikai kontinens biztonságát kell, hogy garantálják. Itt nem a papír aktatologatásról vagy vagy mondjuk úgy, hogy az administratív helyzet tisztázásáról van szó, itt sokkal komolyabb kérdések merülnek fel. Nos, ami a fejlesztési alapot illeti, ezzel kapcsolatban mindig vannak speciális szabályok, amelyek a kifizetésekre vonatkoznak a mi ö, véleményünk szerint a következőket tudtuk megállapítani. Ami a 8., 9., 10. és 11. EDF-et illeti 2017-es évre vonatkozólag ezek elfogadhatóak, ami a bevételeket illeti 2017-es évre vonatkozólag, ez is materiális szempontból legális hármas a 2017-es évre vonatkozó hiba határok esetében nem megfelelő a hiba határ, úgyhogy e, ezt nem fogadjuk el. Mi úgy gondoljuk, hogy e, a 4,5%-os hiba határ az elfogadhatósági szint, vagy küszöb, és minden bizonyal a parlament is látja azt, hogy a 2015-ös hibahatás sokkal alacsonyabb volt, tehát itt egy nagyon nagymértékű növekedést láthatunk. Miért van ez így? Ugyanazon okokra vezethető vissza, tehát nem ö, konzisztens a programozás, a dokumentumok ö, hibásak, ö, és a elfogadhatósága az adott költségeknek sem mindig megalapozott. 11 esetben az Európai Bizottságnak megfelelő információi vannak arra vonatkozólag, hogy kijavítsa a hibákat még mielőtt elfogadná költségként azt, hogyha ezt a bizottság megtette volna, akkor valószínűleg 1,8%-kal alacsonyabb lett volna a hiba határ, hiba pont. Ami a konkrét költségeket illeti, itt a Brexit hatását vizsgáltuk meg. Az ezzel kapcsolatos költségek tekintetében a bizottság úgy ítélte, hogy helyes a megközelítés, ugyanakkor 4, 6,6 milliárd euróra vonatkozólag még nincsen meg a végleges elszámolás, de azért az alap értékelésünk pozitív, és ez a 2017-es évre szóló a kalkulációkban megfelelőképpen szerepel is. Szerettem volna újabb gondolatokat elmondani a tanulmányunkról, Szerintünk itt vannak problémák a hatásvizsgálatokkal kapcsolatban. Az lenne ezeknek ugyanis a célja, hogy az összes ajánlás megvalósítása után a hibahatár csökkenjen. Természetesen ez csak egy tanulmány és nem egy rendes audit az európai vagy nemzetközi standardoknak megfelelően, és a DG DEFCO által megbízott ö, tanulmány elkészítője nem megfelelő ö, adatokra alapozta tanulmányát, hanem csak a DEFCO által szolgáltatott ö, adatokat vette figyelembe. Ez ö, azt hiszem, hogy kevésbé volt ö, óvatos megközelítés, mint korábban. A 60 7%-hoz képest most csak 16%-os volt ennek a hiba alapja, és több ajánlást is megfogalmaztam ezzel kapcsolatban, a bizottság ezeket meg is fontolta, és reméljük, hogy ennek következtében a következő évben megfelelőbb lesznek, lesz az eredmény is. És végül pedig arra világítanék még rá, hogy az Európai Bizottságnak nincs meg a hatásköre ahhoz, hogy a mentesítést megadja, vagyis itt van egy inkonzisztencia a költségvetési eljárásban, mert az Európai Parlamentet csak részben vonják be az EDF folyamatába. A jövőbeli fejleményekre nézve úgy gondoljuk, hogy az inkonzisztencia problémát jelenthet, és az is, hogy az Európai Parlamentnek nem teljesül a társ költségvetési hatóság szerepe. Köszönöm szépen. Mimicsa biztos következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Köszönöm Váli előadónak és a számvevőszék tagjának, pártúrnak, hogy az éves számvevőszéki jelentést a fejlesztési alapról megírták és bemutatták. Az EDF-el nagyon közvetlen kapcsolata van a témának. Köszönjük a számbevőszéknek a folyamatos javaslatait a belső ellenőrzési rendszereink javítására vonatkozóan. A számbevőszék a költségvetés vonatkozásában nem adott ki becsült hiba arányt. Az EDF ö, magasabb hiba arányt mutatott ki, de ez inkább a metodikának a samplingnek köszönhető. Két dologra kell felhívni itt a figyelmet. A szábevőszék a folyamatban lévő szerződések tranzakcióit vizsgálta, mi pedig eh, bizonyos ö, eh, már lezárult eh, projekteket vizsgáltunk, a bizottság egyébként képes a jobbításra. A megmaradt 1,18%-os hibaarány jóval alatta van a materialitási határnak. Ráadásul most már 5 éve csökken a hibaarány, tehát ez nem véletlen. Persze nincs okunk, hogy hátradőjünk, lehet még tovább javítani a dolgokat hogy a fejlesztési alap hogy működik, egy ilyen vizsgálatnak mindig figyelembe kell venni azt a nagyon gyorsan változó kontextust, amelyen belül működünk. De hogy ezt már kifejtettem végül is, lehet még jobban csinálni. És az embeviszik ajánlásait éppen ezért mi ö, folyamatosan figyelembe veszük, és még lejjebb fogjuk szorítani a hibarányt. Az Európai Fejlesztési Alap ilyen irányú erőfeszítése egyébként illeszkednek az Afrika, Karib és Csendes óceán térség országokkal folytatott eh, prioritásokba. A kotonó utáni keretrendszert jól kell használni. A partnerség nem csak politikai partnerség kell, hogy legyen, hanem konkrét gyakorlati fejlesztési együttműködésben kell, hogy kidomborodjon elkezdődtek a tárgyalások, és mindenki azon van, hogy megfogható eredményeket, az ambícióknak megfelelőket produkáljunk. Az afrikai pillér tekintetében meggyőződésem, hogy a fenntartható beruházás és munkahelyteremtési program az Európai Unió és Afrika között, amelyre Juncker is utalt beszédében, fontos új mérföldkő, mert meg fogja erősíteni Nyugat-Afrikában a képzést, a munkahely teremtése szükséges keretfeltételeket. A kotonó utáni javaslataink során figyelembe vettük a parlament régóta fennálló követelését is, hogy az unió költségvetésén belül szeretnék látni a fejlesztési alapot mert így több beleszólása lenne valóban a parlamentnek ezekbe a pénzekbe, de ezt én is támogatom, mert nagyobb koherenciát támogatna, és eh, a hatékonyságot segíteni, tovább növelni. Most arra kell törekednünk, hogy az európai fejlesztési alappal amennyire csak lehet hatékonyan együttműködjünk. Köszönöm a sok hasznos gondolatot, hozzájárulást ahogy value, az, mivel hogy nincs value az előadónk jelen, ezért az abszolutista hatalom gyakorlásának egyében magamnak adok szót, hogy levonjam a nevében helyette a konklúziót. A fejlesztési alap harmadik országokban működik, nagyon nehéz gazdasági társadalmi körülmények között, és éppen ezért nagy eredmény, hogy a sok nehézség és körülmény, nehéz körülmény ellenére sokat javult az EDF működése. Mert tényleg nem mindegy, hogy ezt a nagy összeget hogyan költjük el, és hogy a fejlesztések minden fenntarthatósági, átláthatósági feltételnek megfelelnek, és a gazdasági, társadalmi, környezeti igényeknek is. Köszönöm szépen, hogy részt vettek ebben a vitában. Most rátérünk a hatos nepirendi pontra, az Európai Unió általános költségvetése. Mi folyik itt? Az A, KC országok befektetési facilitásai témában. Luca Laparoli urat fogom szólítani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 Nos, az én elgondolásom az volt, hogy ezt a prezentációt írásban nyújtom be, és hogy időt takarítsunk meg, csak a legfontosabb kérdésekkel szeretnék foglalkozni, nem kell itt túl hosszasan minden hosszas papírokat ismertetni, felolvasni. Melyek azok a legfontosabb kérdések, amelyeket felvetettünk. Talán néhány számot mondanék a bank tavalyi tevékenységével kapcsolatban. A legfontosabb prioritásaink, ahogyan önök is tudják, azok, amelyeket a kotonú megállapodása határoz meg. A magánszektor fejlesztése és a fontos infrastruktúra fejlesztések az érintett régiókban. Emellett vannak horizontális célkitűzések, mint a klíma vagy a regionális integráció. De a végső célunk eh, tulajdonképpen a szegénység eh, csökkentése a régióban. Miután mentesítési eljárásban vagyunk, szeretnék, mint mondtam, néhány számot számmal alá támasztani a bank tavalyi tevékenységét. Ami azt jelenti, hogy hány műveletet írt alá tavaly a bank, ez megközelíti az 1,4 milliárd eurót, ez meghaladja az eredeti célkitűzésenket. 37 projekt tartozik ehhez, és 1,5 milliárd ez az összeg, hogyha a Dél-Afrikai Köztársaságot is bevonjuk a képbe. Ez tavalyi adat, Tavaly szinte megkettőz megkettőződött az összeg. 2016-os kérelmek nagy részét hagytuk jóvá, és hát ez egy folyamat része. Ugye, elő, ugye először történik a jóváhagyás, és utána következik az aláírás. 2017-ben sikerült tulajdonképpen a 16-ban jóváhagyott szerződéseket aláírni. 716 millió eurót szántunk a különböző beruházási célú projektekre, 670 millió euró saját forrás, és ezeket konkrétan a említett szerződések végrehajtására alokáltuk. A legfontosabb célunk az, hogy megmaradjon a tevékenységünk lendülete, és tudjunk alkalmazkodni is az új követelményekhez. Bővítsük az eszközeink körét, és a helyben elért hatásokra koncentráljunk. Ezzel az utóbbival kapcsolatban megint csak hagyd mondjak néhány számot. Ha megnézzük azt, hogy a bank tavaly mit finanszírozott, milyen beruházásokat, keret, hitelkereteket bankoknak 420 millió euró értékben, ebből KKV-k és mikrofinanszírozási programok kapnak támogatást. 153 milliót fektettünk be magántőke befektetési társaságokba, és becsléseink szerint 17 ezer állandó munkahelyet sikerült ezzel létesíteni 150 cégnél. Nagy projekteket is támogattunk, kemény valutában, euróval, dollárban bonyolítjuk le többnyire az ügyleteket, de helyi valutákkal is, hiszen eh, ilyet kérnek elsősorban, hogy a KKV-knak nyújtott kölcsönökre adunk támogatást vagy kölcsönt. A bank a mikrofinanszírozás területén növelte tavaly a tevékenységét. Itt eh, több műveletünk is volt. A mikrofinanszírozás területén 16 millió eurót folyosítottunk bankoknak. Ami a létfontossági infrastruktúra beruházásokat illeti, 50 millióval eh, támogattunk eh, Maliban eh, ivóvíz berendezéseket, ez mintegy 500 ezer ember számára biztosítja a hozzáférést az ivővízhez, és két és fél millióan férnek hozzá hát, higiéniai létesítményekhez. 22 millióból épít, finanszíroztunk Szenegál és Mauritánia között egy hidat, a Ponte Rosso hidat. Ez nagyon fontos komponens a régió közlekedési hálózatában. Tulajdonképpen Afrika északi részét kapcsolja össze Nyugat-Afrikával. Ezeket a projekteket megvizsgáltuk, abból a szempontból is, hogy megfelelnek a környezetvédelmi és szociális standardoknak. A 28 tagállam képviselői, akik az Investment Facility Committee-ban ülnek, végezték ezt a vizsgálatot. Miután az Európai Beruházási Bank az önök bankja a tagállamok tulajdonában van, természetesen mi felelősek vagyunk az európai partnerek felé, és módosítani is kell tudnunk a munkánkat, hogyha az EU gazdasági vagy külpolitikája ezt megkívánja. Tavalyi év fejlesztési célú tevékenységéről is eh, hagyd mondjak néhány szót. Itt a migráció eh, kapott nagyon hangsúlyos szerepet. Eh, az AKC régióban a bank létrehozta az afrikai migrációs csomagot, mint egy 800 millió euró beruházási célú eszközzel. A bank még többet próbál tenni a törékeny államokban, az OECD definícióját veszük itt alapul. 2017-ben a bank 12 műveletet támogatott 9 ilyen törékenynek minősített országban, egy 700 millió euró értékben. Ebből mintegy 580 millióval infrastruktúra projekteket támogattunk 8 törékeny, sérülékeny országban. Hogyan tesszük ezt. Nos, van egy beruházási eszközünk, egy pénzügyi boríték, ez része, része a néhány éve ezelőtt létrehozott pénzügyi eszköznek, a különösen kockázatos szektorokban vagy kockázatos területeken lévő programok számára. Itt mindenképpen az EU kell, rá kell, hogy nyomja a bélyegét az ilyen e, projektekre, és az EU érdekeinek e, figyelembevételével választjuk ki a projekteket. Az új pénzügyi eszközünket 2013-ban e, indítottuk. Minden egyes beruházott euróval összesen 9 eurót sikerült mobilizálni és ilyen módon tudjuk a különböző kölcsönök visszafizetéséből beérkező pénzeket újra hasznosítani, mobilizálni. De itt nem is csak volumenről van szó, teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy eredményeket kell elérnünk, hatásokat, mérhető hatásokat ott helyben, és ezért néhány évvel ezelőtt csatlakoztunk, a, egy célú tűztük ki a fenntartható fejlesztési célok elérését mérhető módon. E, ex ante és ex post értékeléseket is végzünk az általunk finanszírozott projekt kapcsán, hogy el tudjuk dönteni, hogy az hozták ezeket az eredményeket, amelyekkel számoltunk. Tavaly évben a bank meg sokszorozta az erőfeszítését a klíma, klímával összefüggő fellépések területén. Itt 35 százalék szeretnénk tenni a klímával összefüggő projektek arányát 2020-ig. Még nem értünk el ide, de már közelítünk ehhez a számhoz és úgy érezzük, hogy 2020-ra valóban fogjuk érni ezt a célkitűzést. Mielőtt rövid hozzászólásomat befejezném, hölgyeim és uraim, még engedjék meg, hogy a jövővel kapcsolatos néhány gondolatomat is megosszam önökkel, elsősorban a következő MFF-fel kapcsolatban. A beruházási eszköz, mint tudják, meg fog szűnni és a banknak nem lesz célzott mandátuma a továbbiakban. Ez számunkra aggályos, ugyanis nem tudunk majd költséghatékonyan felhasználni forrásokat, amikor és a promotorokkal együtt működve sem sikerül majd a következő MFF során ugyanúgy eljárni, mint eddig. Ezért mindenképpen szükséges egy szövetség létesítése Afrikával, e, megfelelő diplomáciai lépésekre is szükség van. Építeni kell arra a lendületre, amit az investment facility-vel, ezzel a most megszüntetendő eszközzel sikerült elérni. Ugye megvannak a toolboxok, az EU eszköztára is, de anélkül, hogy az EU költségvetésből új forrás érkezne, csak a visszafizetésekből következő MFF-ben 20 milliárdot tud a bank majd kihelyezni, és továbbra is tud támogatni olyan projekteket, mint a megelőző években és amellett érvelnénk, hogy a jogalkotó ragaszkodjon ennek az eszköznek a folytatásához, vagy akár bővítéséhez, akár a földrajzi kiterjedésének a bővítéséhez. Úgy gondoljuk, és ezzel be is fogom fejezni a hozzászólásomat, hogy az Investment Facility, ugyanúgy, mint az ILM mandátum, az kívüli területekkel kapcsolatban igenis nagyon nagy eredményeket hozott, politikai multiplikátor hatást is jelentett az EU számára. Az EBRD-vel és más hitelintézetekkel is együttműködünk. És több országban, ahol nagyon nagy beruházásokra van szükség, együttműködünk partnerekkel annak a konszenzusnak az alapján, amelyet az EU-ban tavaly sikerült elérni. Köszönöm szépen. Nem mutattam meg a szlájdjaimat, mert ez hosszabb időt vett volna igénybe, de remélem, hogy azért sikerült kitérnem a legfontosabb kérdésekre, és remélem válaszolok kérdésekre. Köszönöm szépen, gondolom nagyon sok kérdés lesz a képviselők részéről, de még ezelőtt megadnám röviden a szót a bizottság képviselőjének Eleftherios Cavros következik. Köszönöm szépen, mindenkinek jó napot kívánok, kedves e eh, Mindenkit köszöntök, az Európai Bizottság megerősíti az elhangzottakat. Nagyon hasznos eszközről van szó a privát szféra támogatásában az AKC országokban. Az Európai Bizottság ilyen szempontból is fontos szerepet játszik. Koherenciát szeretnénk biztosítani az EU-s fejlesztési célokkal, stratégiai megközelítéssel, és kiegészítve egyéb tevékenységeinket. Az Európai Bizottság továbbra is támogatja a EIB-t abban, hogy a kiegészítő hatások megvalósuljanak. Ez különösen a gyenge lábakon álló országokban, illetve a millenniumi fejlesztési célországokban igaz. Fontos a kockázati tőke biztosítása és a privát szférától érkező befektetések vonzása is. Mi szeretnénk azt, hogyha az EIB prioritizálná ezeket a fajta tevékenységeket. Ezzel párhuzamosan az Európai Beruházási Terv, amelyet nemrég kezdtek megvalósítani, és amelynek az volt a célja, hogy Afrikában és a szomszédos országokban 2020-ig valósítson meg fenntartható fejlesztési célokat szolgáló projekteket. Az illegális migráció a gyökerénél is hatni fog. Az Európai Beruházási Terv a prioritást képező országokkal való együttműködést tűzte ki célul, és ugye tudjuk azt is, hogy a stratégiai igazgató tanács tagjaként is az EIB részt vesz a tervezésben, illetve hozzá szeretnénk ezen keresztül is járulni az európai politikai célok megvalósulásához. Azt gondolom, hogy ennyit tudok egyenőre elmondani, és visszaadom a szót. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm. Jelentéstevő, Valli úr, nincs itt, úgyhogy az ő neve, neve, nevében két kérdést szeretnék feltenni. Az első, ugye önök arra is utaltak, hogy a következő MFF finanszírozásának biztosítása aggályos. Mit tudnak tenni annak érdekében, hogy segítsenek bennünket itt a Szakbizottságban, és milyen lehetőségek mutatkoznak az újrafelhasználás területén. Aztán volt itt még 250 millió euró, amelyet az energiapolitikai tevékenységekre irányoztunk elő. Nagyon sajnálatos lenne, hogyha ebbe csak akár egyetlen egy kiló szenet is találnánk. Mi csak tiszta energiaforrásokat akarunk finanszírozni. Most pedig Ayala Sender asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy nem én vagyok ennek a felelőse, de azért egy kérdésem mégis lenne. Egy olyan témával kapcsolatban, amelyről egyébként már te, tavaly is felmerültek kérdések, a mikrofinanszírozási rendszerre gondolok. Tehát a mikrohitelek kapcsán én azt szeretném megtudni, hogy ez a 29 millió euró, amely kifejezetten és csak mikrohitelezésre felhasznált összeg, engem az érdekelne, hogy ezek az aláírt szerződésekre vonatkozik, vagy a már kihelyezett hitelekre. Mert az egyik legnagyobb probléma az az, hogy nagyon sok szerződést aláírnak, és aztán kiderül, hogy ezek mégsem valósulhatnak meg. Itt azt látom, hogy a mikrofinanszírozási területtel kapcsolatban sokkal több a kiválasztott projekt, mint a konkrét finansz, konkrétan finanszírozott projekt, tehát hogy ez itt most pontosan akkor mit jelent, mit takar. És végül pedig egy másik kérdés az infrastruktúrákkal kapcsolatban. Itt azt látom, hogy nincsenek munkahelyek, nem teremtettünk munkahelyeket. Engem az érdekelne, hogy van-e olyan tanulmány, amely arra mutat rá, hogy pontosan hány munkahelyet tudtunk teremteni. Köszönöm szépen. Now, Mr. Lazzaroli. És most Lazzaroli úr következik. Thank you, thank you. Köszönöm. És köszönöm a kérdéseket is. Engedjék meg, hogy sorrendben válaszoljak a kérdésekre. Nézzük először a hatást. Amikor a hatásokat vizsgáljuk, akkor természetesen tudatában vagyunk annak, hogy itt két dimenzióban kell gondolkodni. Az egyik arra vonatkozik, hogy hogyan tudjuk elérni a célokat, a másik pedig arra, hogy ezt aztán hogyan tudjuk értékelni. Itt fontos figyelembe venni, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre, Úgyhogy egy öt évvel ezelőttig egy olyan eszköz állt a kezünkben, volt a kezünkben, amelynek köszönhetően olyan partnerekkel is fel tudtuk venni a kapcsolatot, amelyek korábban nem. Ez egy 800 millió eurós boríték volt, és kifejezetten a mikrohitelezési intézke, intézetekkel vettük fel a kapcsolatot. Ezek nagyon gyakran egyébként új pénzintézetek, sőt, sokszor mi segítettük őket hozzá, ahhoz, hogy megvessék a lábukat a piacon. A tőkével kapcsolatban is fontos ezt tudni, tehát hogy a KKV-k támogatását ki lehessen egészíteni egy banki ö, szektorból érkező támogatásokkal, de nem csak banki, hanem néha ö, más hitelintézetek is ö, részt vettek ebben a munkában. Fontos továbbá, hogy hogyan értékeljük a hatásokat. Van erre egy keretünk, amelyben általában különböző indikátorokat vizsgálunk meg ex ante, tehát a projektek elején, megvizsgáljuk azt, hogy ennek milyen hatása lesz például a munkaerőpiacra. Aztán megnézzük a nemi diverzitási rátákat is, és aztán megvizsgáljuk például azt, hogy hányan fognak például a vívóvíz projektekből ivóvízhez jutni, vagy ki, hány embert fog érinteni egy adott közlekedési projekt. Tehát ezek olyan fontos indikátorok, amelyeket később is újra meg lehet vizsgálni. Van, amikor mm, előzetesen túlértékeljük, vagy alulértékeljük a hatásokat, de hát mi is a saját gyakorlatunkból is tanulunk. A fenntartató fejlesztési célokat is megpróbáljuk beépíteni ebbe, tehát nem csak indikátorokat vizsgálunk, amelyeket mi magunk dolgoztunk ki, hanem megpróbáljuk azt is elérni, hogy amikor van egy projekt, akkor azt hozzá kötjük valamelyik SDG-hez. Ami pedig a beruházási facilitások alkalmazását illeti, minden egyes beruházott 1 euró, 9 eurót mozgat meg, ez a mostani helyzet de ez állandóan változik, újra és újra befektetjük ezt a, ezeket az eurókat, tehát a mostani 1-től 9-re való a növekedés valószínűleg tovább fog növekedni. Úgyhogy 2025-re becsléseink szerint, ha minden jól halad, akkor akár 1 a 14-hez arányt is mutathat majd. Tehát ez egy nagyon erőteljes eszköz. Ennek a visszaforgatásnak köszönhetően megvizsgáljuk azt is, hogy mi az, ami visszajön, és újabb hitelezésekbe tudjuk felhasználni. 2020 után akár csak ezt a reflow arányt is felhasználhatjuk. Ez fontos látni, mert ezen keresztül mondhatjuk ki azt, hogy gyakorlatilag zéró költséggel működtethetjük ezeket a projekteket az európai költségvetés szempontjából. Ami a 250 millió eurót illeti, meg tudom erősíteni, az energiapolitikánk különböző feltételeknek kell megfeleljen, és ahogyan önök is elképzelhetik, ezt mindig a megújuló energiaforrásokra irányuló projekteket támogatjuk. A tavalyi projektjeink között nincsen sem szén, sem kőolaj vagy földgázra vonatkozó projektünk. Tudjuk azt, hogy mennyire fontos az energia, és tudjuk azt is, hogy a deficitet csökkenteni kell, Úgyhogy ezért fontos az, hogy a regionális összeköttetéseket javítsuk, de a öm, napenergia termelő forrásokat is szeretnénk meg többszörözni, például Afrikában fontosak az ilyen kezdeményezések. Ami a mikrohitelezést illeti, Önnek igaza van. Valóban. Először aláírjuk a szerződéseket, és aztán néha ez elég sok időt is felemészt. Egyébként ugyanez a helyzet a bankokkal és az európai bankokkal is mindenhol a világon. a partnerbankoknak is meg kell értenie azt, hogy mit is szeretnénk, mik a követelményeink. Olyan irányítási struktúrákat kell kidolgozni ezekben a bankokban, amelyek garantálják azt, hogy amikor projekteket választanak ki, akkor azok valóban a jó projektek. Néha nem is ismerjük jól a bankot, tehát ezért ez időt igényel, Az EIB-nek nagyon jó a megítélése, és ezért nagyon fontos az, hogy a partnerek kiválasztásánál is meg tudjuk ezt a követelményszintet állapítani. A mikrohitelezési intézetek esetében amennyire csak lehet kisebb bankok, illetve cégek felé kell kinyújtsuk a karunkat, és meg kell reformálnunk az egész rendszert ezekben az országokban, hogy sikerüljön különböző finanszírozási lehetőségeket egyesíteni. Ami a munkahelyteremtést illeti, ezzel kapcsolatban vannak indikátoraink, jelentéseink a mikrohitelezésnél, ott van az úgynevezett N plusz Sajnos a kérdést nem mikrofonba mondja a hölgy. A válasz az az, hogy igen. Megpróbáljuk mérni. Minden esetre ezeket el fogjuk küldeni, vannak erre vonatkozó adataink, és a szlájdokat el fogjuk küldeni. Természetesen az egyik legfontosabb változó ilyen szempontból pont a munkahelyteremtés. Köszönöm szépen. Ti. Még egy svájci órával mérve sem fejezhetnénk be pontosabban az ülést. Vali úr jelentése kapcsán annyit tudok mondani, hogy a mai vita eszmecsere tanulságait közvetítjük felé, illetve hát a mentesítést író kollégáknak. Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést, tisztelt képviselők, tisztelt bizottság, titkárság és tolmácsok. Önök azok az elefántok, amelyeknek a vállán az elég virág, egész világ nyugszik. Eh, eh, ya que hablado usted amablemente. Ne haragudjon, köszönöm. A titkárságnak is a munkáját de a munkatársainknak is köszönöm a munkáját, és egy jó hírrel szolgálok. A, a szocialista csapat az SND-n belül új adminisztrátorral bővült Jakopova asszonyra gondolok. Biztos, hogy a munkáját sokra fogjuk ö, értékelni. Köszönöm, köszönöm szépen. I do try to understand you. Jó. Én mindig tiszteletben tartom önt. The meeting has been adjourned. Lezárom az ülést.